Good morning, ladies and gentlemen. Do you think... Hölgyeim és uraim, ha gondolják, akkor elkezdenénk a mai ülést. Thank you. Thank you. I open the meeting. Köszönöm szépen. Akkor ezennel megnyitom a Regé Szakbizottság mai ülését december 7-én. A napi rend elfogadásával kezdjük az ülésünket. Van-e valakinek megjegyzése a napi rendel kapcsolatosan? Van Nisztároly úr? Big, big... Köszönöm szépen. Csak egy apró megjegyzés. Vajon az elnökség kétszer szokott találkozni? Az elnöksége kétszer szoktunk találkozni? A miniszter általában januárban jön. Már itt járt a miniszter, hogy elmondja, hogy mi a program, és általában az eredményekről is beszoktak számolni. Ez most, erre most nem kerül sor? Az észt miniszterre gondol, ugye? A litván, nem az észt. Mindig eljönnek az elnökség elején is, is, meg a végén is, de most nincs napi renden ez. Nem szerepel a mai ülés napi rendjén. Értem a problémát. Az észt miniszter most nem jön. We, we had the meeting with him during the inter... Találkoztunk vele a parlament közé ülésen, a nemzeti parlamentek részvételével szervezett ülésen. Novemberben járt itt, és akkor elmondta, hogy mit sikerült elérni. Úgyhogy volt itt. Any, any other comments on the agenda? Van-e más megjegyzés a napi rendel kapcsolatosan? Nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. A november 13-ai ülés jegyzőkönyve elérhető online. Azt javasolnám, hogy tekintsük azt elfogadottnak, ha csak nem jelzi valaki, hogy ellenvetéssel élne. Megyünk tovább. Az elnök közleményei a következő pont a napi rendünkön. Van néhány közlendőm. A regi szakbizottság tagjai több dologról is szeretném tájékoztatni. Először is e hét hétfőjén volt egy találkozó amelyen a szakbizottsági elnökök vettek részt, valamint a bolgár állandó képviselő, képviselet elnöke és a Koreper kettő elnöke. Megvitattuk a jogalkotási dossziékat, azokat, amelyekkel a jövő év első felében kell foglalkoznunk. Lényegében egy technikai megbeszélésről volt szó. Elsősorban az Omnibus dossziéval foglalkoztunk. Az év végéig ezt szeretnénk lezárni. Ez azt jelenti, hogy a bolgár soros elnökséggel ebben az ügyben nem fogunk együttműködni, mert nem lesz rá szükség. A két omnibus dosszié kapcsán sikerült már előzetesen megállapodni a tanácssal, a Strasburgi ülésétre várható az, hogy a tanács aláírja a vonatkozó dokumentumokat. és a következő MFF-re vonatkozó javaslatot május 29-ére fogadjuk, fogadhatjuk el, ezt az információt közölte az Európai Bizottság. A kapcsolódó jogalkotási javaslatok pedig röviddel azután várhatóak, bármit is jelentsen ez, mondja az elnök. Ezt közölte velünk a bizottság, illetőleg a tanács. A soron következő bolgár soros elnöksége mellett jelezte, hogy magas szintű konferenciát szervez az Európai Unió 2020 utáni kohéziós politikájáról, Szófiában június 8-án kerül erre sor 2018-ban. Küldtem, küldök majd a regély nevében egy hivatalos levelet kérve, hogy a Regiszakbizottság delegációját hívják meg. Erről ennyit szerettem volna mondani. November 15-én részt vettem egy konferencián, amelyet Strasbourgban szervezett Bulls biztos a Connecting Europe kapcsán. A főbb témák között szerepelt a következő többéves pénzügyi keret, valamint a majdnem teljesen, majdnem teljesen alokált, 92%-osan alokált Connecting Europe program, és szóba kerültek a jövőbeni finanszírozási programok is a közlekedés területén. Egy rendkívül ambiciózus konferencia volt, és nagyon világos üzenet fogalmazódott meg. Nevezetesen, hogy szükség van a közlekedésben a beruházásokra, ezt senki sem kérdőjelezi meg. A biztos úgy gondolja, hogy ezeket a beruházásokat a CEF-en keresztül, a Connecting Europe facility keresztül kellene megvalósítani, és nem a strukturális alapokon keresztül. Ugyanis az Európai Összekapcsolódási Eszköz, a Connecting Europe Facility központosítottabb, jobb eredményeket hoz. Ez volt lényegében az eszmecsere fő üzenete. Ami a jövőbeni több éves pénzügyi keretet illeti, a közlekedéssel kapcsolatosan az hangzott el, hogy a következő időszakban több mint 700 milliárd eurónyi beruházásra lesz szükség. A harmadik közlendőm a következő. Az Európai Bizottság tegnap reggel, mint ahogyan biztosan hallották, megvitatott egy csomagot, amely olyan jogalkotási javaslatokat és munkadokumentumokat tartalmaz, amelyek Európa pénzügyi válság utáni talpraállását célozzák, valamint a Brexitre is vonatkoznak. Ezt a csomagot a következő csúcs találkozó alkalmával vitatja meg a tanács december 14-15-én. Két jogalkotási javaslat kapcsolódik a mi szakbizottságunk munkájához, a strukturális reformokra vonatkoznak ezek. Az első a strukturális reformok támogatási programját, strukturális reformok támogatási programját érinti. A javaslat az, hogy a teljes költségvetést 143 milliárdról 300 milliárd euróra növeljük a 2017-2020-as időszakban, és hogy megváltozzon a program célkitűzésem. Ez azt jelentené, hogy elsősorban az euróvezethez csatlakozó, csatlakozni kívánó tagállamokra összpontosítana a program. A második javaslat a, arra vonatkozik, hogy a tagállamok a jelenlegi európai struktúrás és beruházási alapokat felhasználhassák arra, hogy strukturális reformokat finanszírozzanak konkrét projektek helyett. Ez elsősorban a teljesítmény tartalékra vonatkozik, ez a nemzeti allokációk több mint 60%-át teszik ki, és éppen ezért egy nagy összegről van szó. Persze a különböző tagállamokra lebontva különböző összegekről van szó. A jövő heti plenáris ülésen Strasbourgban fogják várhatóan részletesen bejelenteni ezeket a javaslatokat, és várhatóan a regi lesz az illetékes szakbizottság ez utóbbiak esetében. Meglátjuk majd, hogy hogy néz ki a folyamat maga. Gondolom lesz némi összetűzés más szakbizottságokkal. Ez történt a strukturális reform támogatási program esetében is. A plenárison történt, történő bejelentés után majd látjuk, hogy hogyan tovább. Van Nisztároly úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. Az elkövetkezendő fél év munkája szempontjából mindez nagyon fontos, és nagyon fontos ez az MFF szempontjából is. Két megjegyzést szeretnék tenni. Először is, ami az Európai Összekapcsolódási Eszközt illeti, a CEFET. Az Európai Kohéziós Alap ból pénzt vettünk el, hogy megerősítsük a CEFET. Ebből is világos volt, hogy ez kohéziós pénz, ezek kohéziós célok. Egyértelmű volt, hogy sokkal célszerűbb ezt egy központilag irányított rendszerbe becsatornázni, hogy jobb legyen az eredmény. Igen, azt mondtuk, hogy jobb határon átívelő megoldásokra és eredményekre van szükség, és ezen dolgozni kell. Novakov úr a közlekedési részről készített egy végrehajtási jelentést, és szerintem mielőbb cselekednünk kellene, mert a bizottsági javaslatban benne lesz a csali, mielőbb reagálnunk kell. Aztán szóba hozta az elnök asszony a tegnapi Európai és Monetáris, Gazdaság és Monetáris Unióra vonatkozó csomagot. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés. A régiók és a városok rendkívül fontos szerepet játszanak a támogatási program sikerét illetően. A program valóban sikeres, nagyon jól működik, A 2017-es első szakasz lezajlott, akkor költöttük el a pénzek nagy részét, most úgy tűnik előkerült még egy kisebb összeg, hogy meghosszabbítsuk ezt a programot. Ha változik a szabályozás, akkor mi vagyunk az illetékesek, úgy hiszem, hiszem az ECON készíthet ugyan véleményt a témában, de szerintem Keményen harcolnunk kell azért, hogy ezt a témát mi kapjuk meg, mert hát ha az MFF-et nézzük, úgy gondolom ez egy nagyon fontos pillanat, ezt a lehetőséget kell megragadnunk, és mi hamarabb jeleznünk kell, hogy ezt a témát magunknak kérjük. Bízom az elnök asszony és a titkárság munkájában. Remélem, hogy a, talán a mai koordinátori ülésen még megvitathatjuk ezt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, természetesen megvitatjuk ezt a koordinátorok ülésén. Persze most is, mint mindig, a tőlem telhetőt fogom megtenni, akkor sem volt egyszerű a helyzet, most sem az. Ezt mindenki tudja. Minden esetre köszönöm a frakciók támogatását, mert hála nekik sikerült végül a helyzetet megoldani, és mi lettünk legutóbb is az illetékes szakbizottság, de ez csak azért volt lehetséges, mert határozottan, egységesen léptünk fel. Celler úrnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy, tűnő, úgy tűnik, hogy a bizottság egyik másik része most már a kohéziós és strukturális politika kárára megpróbálja a saját tevékenységi területét megerősíteni, és próbálják ezt bebetonozni a különböző költségvetési sorok révén. Úgy hallottam, hogy a foglalkoztatás területén olyan tervek születtek, hogy az Európai Szociális Alapot ki kell venni a költségvetésből, és legyen egy külön eszköz a munkanélküliség elleni küzdelemre, és a klasszikus kohéziós politika mellett ez párhuzamosan futna. Úgy tűnik, hogy a közlekedés területén is hasonlókat látunk. A Connecting Europe Facility-re helyezik a hangsúlyt. Szerintem az elkövetkezendő időszakot ki kell használni arra, hogy a szakbizottságokkal együtt megvitassuk azt, hogy ezt akarjuk-e. Számomra különösen fontos ebben az összefüggésben a közlekedés, mert hát a CEF-nek egy teljesen más célja van. Ott, ahol a transeurópai közlekedési hálózatokban, a határokon átnyúló közlekedésben szűk keresztmetszet van, ott azokat a szűk keresztmetszeteket kell felszámolni, és lehetővé kell tenni a határokon átnyúló közlekedést. Ez volna a cél. Úgy tűnik azonban, hogy ezt nem sikerült sok esetben elérni, Vegyük példának a vasúti közlekedést. Épp ellenkezőleg most azt látjuk, hogy az Európai Unión kívülről más országok, például a kínaiak, saját javaslatokkal, saját kezdeményezésekkel próbálnak közlekedési útvonalakat megnyitni, az Európai Unióba vezető közlekedési útvonalakat, és ezek persze ellenében hatnak az évtizedekig zajlott közlekedési tervezésünknek. Közben persze szükség van a vasúti közlekedés javítás, vannak is erre vonatkozó projektek, de ezekkel nem éltek a tagállamok. Sok esetben még a közúti közlekedés javult ezzel szemben. A három balti állam összekötések Közép-Európával, Lengyelországon keresztül szintén nem jött létre, ez pedig a tagállami mulasztásra vezethető vissza, mert a tagállamok nem tudtak egymással megállapodni a végrehajtást illetően. Litvánia és Lengyelország között például nincs már összeköttetés, még 30 km per óra sebességgel sem lehet már a sineken közlekedni, olyan rossz állapotban vannak. Szerintem ez botrány, ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkozni. A kohéziós pénzek úgy gondolom a legutóbbi támogatási időszakban a közlekedést szolgálták volna, főként a városi közlekedés javítását célozták a környezetvédelem szempontjából mindenek előtt. Most egyszerűen csak azt mondani, hogy a Connecting Europe Facility menedzsmentje irányítása jobb, hát eznek azért nézzünk utána, mert ez nem biztos, hogy igaz. Emellett csökkentették is a költségvetését azért, hogy az EFSZ-t el lehessen indítani, most pedig a kohéziós alapok kárára akarják eh, feltölteni a CEF-et. Szerintem mindenképpen meg kellene ezt vitatni a közlekedési szakbizottságbeli kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm, Krél asszony. Köszönöm szépen. Röviden szólnék csak hozzá, teljesen meg tudom erősíteni azt, amit az előttem szólók elmondtak. Szerintem még az új MFF javaslat előtt világosá kell tenni, hogy nem szabad a kohéziós alapokból pénzt elvonni, mert ha ezt nem tesszük meg időben, akkor nem 350 milliárddal indítunk a tárgyalásoknál, hanem 220-szal vagy még kevesebbel. A parlament egyébként teljesen ellenezte a teljesítmény tartalék bevezetését, és joggal tette ezt. Nem engedhetjük meg azt, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek aztán nem tartoznak a mi ellenőrzésünk alá. Az SRSP eszköz egyébként tudomásom szerint 2020-ban fut ki, mi addig hosszabbítottuk meg, ezt én magam csináltam, ezt a dossziét, én magam vittem Lambertel együtt. Nem tudom, hogy miért kellene ezt már most meghosszabbítani, még mielőtt javaslat született volna a következő több éves pénzügyi keretre. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pénzeket kötnénk le az MFF az MFF határidején túl. Szerintem mindenképpen illetékesnek kell maradnunk ebben a kérdésben, és én nem igazán látom, hogy miért kellene ezt támogatnunk, érdekelne, hogy az Európai Bizottság ezt mivel indokolja. Én egyelőre úgy látom, hogy ezt nekünk nem kellene támogatnunk. Köszönöm, köszönöm szépen, mondja az elnök. Ami a bizottsági magyarázatot illeti, a bizottság indoklását, már egyszer-kétszer említettem, hogy meghívtuk Dombrovskis biztos urat, az SRSP program első szakaszának értékelése kapcsán februárja várjuk, februárra várjuk a biztos urat. Februárban jön a Regi Szakbizottságba. Tulajdonképpen a program eredményeit szerettük volna vele megvitatni, de ha itt van, akkor megvitathatjuk vele a program meghosszabbítására vonatkozó javaslatokat is. Bostináról az utolsó hozzászóló, mert még mindig a közleményeknél vagyunk. Nem fogok hosszan beszélni. Mint a kohéziós alap egykori jelentéstevője, jól emlékszem, és biztos mindannyian emlékszünk, hogy ez volt legutóbb az egyik legnagyobb harc, nevezetesen, hogy meggyőzzük a többieket arról, hogy a CEF nem lehet eszköze annak, hogy nem használhatjuk a CEF-et arra ürügyként, hogy a kohéziós alapokat csökkentsük, főleg úgy, hogy utána nem látunk semmiféle értékelést arról, hogy a pénzt hogyan költötték el. Éppen ezért csatlakozom ahhoz, amit Lambert mondott. Értékelést kell kérnünk arról, hogy a pénzt hogyan költötték el, szeretném azt is látni, hogy milyen eredmények születtek, részleteket szeretnék a földrajzi megoszlásról, ami a cefet illeti. Látni szeretném, hogy a tagállamok hogyan férnek hozzá a pénzhez, mennyi pénzhez fértek hozzá, mennyit hívtak le, 2018. január 1-ével mennyi pénzt utaltak át, és mik az eredmények. Melyek azok a területek, ahol a CEF jobban teljesít a kohéziós politikához képest, és hol sikerült a konnektivitás határon átnyúló elemét javítani, megerősíteni, hiszen ez volt az egyetlen célja a CEF-nek. Mennyibe sikerült a földgáz, az energia, a szélesávú internet és a vasúti konnektivitást növelni? És itt a vasúti közlekedésre gondolok, nem a közútira. Egy ilyen hatástanulmány ellen ö, ö, hiányában mindenképpen elleneznünk kell további pénzek átcsoportosítását, hiszen itt van még a migráció, a biztonság és egyéb témák is, a migráció, Elsősorban már így is nagyon kevés pénz van a kasszában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Uh, with the remark. Még azzal a megjegyzéssel, hogy Krecu biztossal találkozunk. Úgy gondolom, hogy azt a fontos, komoly kérést és kérdést kell hozzáintéznünk, hogy ha azt látjuk, hogy a különböző politikai területekről, a szociális politika területéről, a környezetvédelem területéről ennyien foglalkoznak a kohéziós politikával, és ennyi féleképpen látják azt, itt az ideje annak, hogy most kikérjük a biztos a bizottság véleményét a regionális politikáról, a regionális fejlesztésről, és mik a biztos tervei, mikor ugye nem sokára majd be kell mutatni a több éves pénzügyi ö, keretet. És szeretnénk világos jelét látni annak, hogy a bizottság is elkötelezett a téma mellett. Ezzel akkor ezt a vitát most verekeztem, utolsó bejelentésem következik, ami teljesen máshonnan világítja meg kérdés, vagy mással foglalkozik. Idén nem lesz karácsonyi partink, mert annyi karácsonyi parti van, hogy nem találtunk egy olyan időpontot és termet sem, ahol ezt le tudnánk vezényelni. Már ért minket korábban is meglepetés a Strasburgi karácsonyi partik kapcsán, ezért inkább újévi partit szervezünk, A januári első ülésünk után fogjuk ezt egyből megejteni. Remélem, hogy ezzel, hát amikor éppen újra látjuk majd magunkat egymást, akkor hát jó kedvet tudunk teremteni az új év munkájához. Nézzük a napi rendünket, folytassuk. A szavazás következik. Monika Smolkova véleményéről kell szavaznunk. Az ITRE bizottság szövegéről a tiszta energiákkal kapcsolatos innovációk felgyorsítása témában az októberi szakbizottsági ülésen október 16-án 63 módosító született, az előadó 12 kompromisszumot alkotott ezekből, az illetékes bizottság januárban fogja saját jelentését véglegesíteni. Zmalkov asszony, kíván bevezetésképpen néhány szót szólni? Igen, köszönöm. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a folyamatban, és köszönöm a titkárságnak és az árnyék előadóknak. Az együttműködés szerintem jó szövegről van szó. Sikeres lesz. Nézzük akkor a szavazást. Egyes módosító. Egyes kompromisszum. Compromise one. Who is in favor? Who... Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a hármas módosító. Mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. Nyolcas módosító helyesbít az elnök, kettes kompromisszum. Please excuse me, I'll be more concentrated. Compromise. Elnézést, majd jobban figyelek, tehát kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most jön a nyolcas, nyolcas módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Yes, yes. Who is in favor? Who is... Hetes módosító mellett ellene tartózkodók elutasítva. Jön a 11-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt, nem? We are not in a plenary. Nem plenárisan vagyunk, érem szépen. Jó, köszönjük. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as módosító, ez okafogyottá vált. 22-es módosító, ez is okafogyottá vált. 4-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os módosító. Igen. Mellette ki van, ellene, tartózkodók, és ellenőrizni fogjuk, az 56-osról szavazunk. Uh, we check electronically, the vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mindenki látja az eredményt? Igen. Következik a tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 60-as módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt szerintem elfogadtuk. Jön a 12-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a teljes véleményről szavazunk annak módosított formájában, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk a véleményt, gratulálunk Smolkova asszonynak. We continue now. Folytassuk a napi rendünk megtárgyalását. A jelentéssel a lemaradó régiókról ez a Regi Bizottság kezdeményezésében született meg ez a jelentés. Jufrida asszony, az előadó bemutatja a témát. I'm sorry, I'm sorry. I, am not here today. I'm sorry. I'll come back. I'll come back. <laughs> I'm, I'm really sorry. This is, this is... Sajnálom, bocsánat, tévedtem. Még ezelőtt meg kell tárgyalnunk Velina jelentését, az Európai Régiók és Városok Együttműködése a COP21 kapcsán. A Regi saját kezdeményezési jelentést írt erről a témáról. Nekünk december 24-éig kell erről véleményt írnunk. Csendet kérek. Mert az előadónak szeretnék szót adni. Uraim, megtennék? Novakov úr, Bustinár úr. Sajnálom, de előadónak szeretném megadni a szót, és ehhez ugye úgy illene, hogy mindenki figyel. Marino, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Nem fogom hosszúra nyújtani, mert, mint tudják, már megvan az intraneten a jelentés tervezete, és szeretném, hogyha lenne még időnk arra, hogy meghallgassam a kollégák véleményét. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a világban azt gondolom, hogy nagyon lassú az előlehaladás a klímaváltozással kapcsolatban, tehát nagyon kevés dolgot teszünk, és nagyon lassan. Az Európai Parlament jelentése bizonyos intézkedéseket fog össze, ezeket az intézkedéseket meg kéne végre kéne hajtani regionális szinten, lokális szinten, a kohéziós politikán belül. A klímaváltozás megnöveli a szociális különbségeket is az Európai Unión belül. Vannak olyan szociális társadalmi csoport, csoportok, amelyek jobban kivannak téve ezeknek a problémáknak a mobilitás nem alapján, vagy lakhatási körülmények alapján. Sok Európa, európainak az életét a mindennapjaiban meghatározza a klímaváltozás. Úgy vélem, hogy Európának kötelessége az, hogy a klímaváltozás humanitárius, okait, humanitárius következményeit megpróbálja csökkenteni az Európai Unión kívül is. Áradások, asszály nagyon sok problémát jelent ez, és sajnálatos módon éppen ezért elég sok az az ember is, aki arra kényszerül, hogy elhagyja lakhelyét, és méltóbb életkörülményeket keressen magának, sokan menekült. Nos, a polgárok is szeretnének, szeretnék azt, hogy legyen egy világos, foghat, világos, jól érthető jogi keret, nagyon fontos a tájékoztatás, és nagyon fontos az, hogy megfelelő finanszírozás legyen, illetve a tudományos eredményeket ezzel kapcsolatban, illetve bizonyítékokat, és mindenképpen terjeszteni kell. Úgy gondolom, hogy a régióknak és a városoknak is meg kell adni azt az eszköztárat, amivel felléphetnek a klímaváltozással szemben és természetesen európai szinten is föl kell lépnünk. De azt gondolom, hogy a megoldás kulcsát a régiók, illetve a városok jelentik. A helyi önkormányzatok állnak a legközelebb az európai polgárokhoz, és éppen ezért föl kell ruházni őket azzal a képességgel, hogy tudjanak reagálni ezekre a problémákra. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy megfelelő politikai, közigazgatási és pénzügyi autonómiát kapjanak a helyi és regionális önkormányzatok. Azt gondolom tehát, hogy leginkább erre a szintre, a helyi szintre kell koncentrálnunk. Tudjuk, hogy a Párizsi Egyezményből visszalépett az Egyesült Államok, de nagyon sok észak-amerikai államnak, illetve városnak megmaradt az elkötelezettsége a klímaváltozási célok kitűzésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy valós tervekre van, tervek kidolgozására van szükség, és a fenntarthatóságra kell törekednünk. A megújuló energiaforrások használata nagyon fontos, de ugyanennyire szükséges az, hogy beruházzunk azokba a területekbe, amelyeket a leginkább sújtanak ezek a problémák, ahol a makrogazdasági változások nem nem elég pozitívak, illetve nagyon sok családra van hatással, káros hatással a klímaváltozás. Nem a multinacionális cégeket kell támogatni, hanem a szenvedő feleket, a lakosokat, azokat, akiknek nincs munkája. Nos, egyre több a menekült, akik a klímaváltozás miatt kényszerülnek arra, hogy elhagyják lakhelyüket. Nagyon sok háború éppen azért alakult ki, mert az energetikai források, az energetikai erőforrások miatt küzdenek egymással a háborúban álló felek. Azt gondolom, hogy erkölcsi kötelességünk az, hogy segítsünk azoknak, akik Európában menekülnek háborúk miatt, és miután képesek vagyunk erre, tehát megvannak a pénzügyi eszközeink erre, ezt mindenképpen meg is kell tennünk. Nagyon fontos még, hogy beszéljek a nemek közötti egyenlőségről. Sajnálatos módon akkor az ezzel kapcsolatos jogszabályokat nem mindig tudjuk messze menően véghez vinni és végrehajtani. Ezt az összes a társadalom összes területén meg kell tennünk, és nagyon fontos, hogy a megfelelő szankciókat alkalmazzuk is. A rossz tervezésre szeretnék mondani egy példát, nem erről szól a jelentés, de hadd mondjak erre egy példát, hogy milyen problémákat okozhat a rossz koordináció és tervezés. Vannak ilyen esetek, szeretnék erről beszélni. Talán kaptak egy nyilatkozatot, egy arra vonatkozóan, hogy autóval menjenek a Strasburgi hétre, és a gépjárműbe kéne egy matricát, a gépjárműben a szélvédőre egy matricát kéne ragasztani. Nos, ez egy olyan matrica, amely, ez a kriter matrica, amely környezetvédelmi célokat szolgál. Németországban már régóta van ilyen, Csehországban, Ausztriában, Dániában is kötelező bizonyos gépjárművek esetében. Hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy nagyon sok tagállam még autópálya matrica is létezik, aztán vannak ö, ö, olyan, ö, olyan matricák is, amelyek a gépjármű műszaki alkalmasságát igazolják, van még a parlamenti parkoló matrica, vannak olyan lakóhelyek, ahol a lakóhelybe való behajtásra is kell egy matrica. Azt gondolom, hogy ez, ez a matrica sokaság, ez mindenképpen kontrolláló, nem lehet ennyi matricát ragasztani a szélvédőre. Lehet, hogy jó a szándék, de sokszor ezt nagyon-nagyon rosszul tervezik meg, nagyon rosszul hajtják végre, nem koordinálnak. Mindenképpen itt kell működnünk, hogy ezeket a dolgokat javítsuk. Most pedig nagy érdeklődéssel várom a kollégák véleményét. Köszönöm. Thank you very much. Now... Köszönjük szépen. Most a Regi Bizottság tagjai következnek elsőként az árnyék előadó köztük is Biraki asszony. Ha nincs itt, akkor van Mr. Oihur. Nincs itt, de még egy kis spanyolt is értek, úgyhogy próbáltam spanyolul hallgatni, amit elmondott a kolléganő, és a városok szerepe egyértelműen nő, folyamatosan nő, és itt nem új célokról van szó, mert a célokat már korábban elfogadtuk. <clears throat> Egyre több pénz áll rendelkezésre, a városok számára, és ez jól is van így. Próbáljuk ezt a jelentést úgy továbbvinni, hogy minél több kreatív megoldásra adjon lehetőséget, új eszközök előtt nyisson kaput, hiszen tíz éves beruházási elmaradások vannak sok helyütt, energiatakarékossági, fenntarthatósági témákban, és lenne bőven teendő. Az e- Európai Beruházási Bank egyébként ugye támogatja is ezeket a projekteket, tehát a helyi önkormányzatok, ha megszervezik a partnerkapcsolatokat, akkor sokat változtathatnak, aminek aztán megtérülése is komoly, teljesen átalakíthatják a városai képét. Renkis asszony ugyan nincs itt, de támogatjuk ezt a megközelítést. Fontos, hogy a decentralizált kompetenciák kidomborodjanak itt a rendeletek és iránymutatások tengerében. Maserati is biztos, hogy támogatja a jelentést. Silasszony, köszönöm szépen. Az egyik legnagyobb kihívás jelenleg az, amiről ma beszélünk, vagyis a fenntarthatóság, a népegészségügy, a szociális ellátórendszerek működtetése megváltozott helyzetekben. Tehát ez csak dinamikus, evolutív folyamatokkal lehet kezelni. És közben integratív intézkedéseket is kell tenni. Tehát bőven van kihívás. A városok és régiók ezt pontosan tudják, és fontos szerepüknek is tudatában vannak. A klímacélok megvalósítása és biztos pályára helyezése valamennyi tagállamban kihívás, főleg a közlekedési ágazatok számára, de az energiainfrastruktúra átalakítása is ide tartozik. A helyi és regionális szereplőknek szorosan együtt kell működniük, az ő együttműködésük nélkül a tagállamok a tagállami célokat nem fogják tudni megvalósítani, a fenntarthatósági célokat helyi szinten történő intézkedésekkel lehet csak elérni. Ezért a városokat, régiókat szorosan nem csak hogy be kell vonni, hanem hát ők ugye a végrehajtók. A tagállamoknak az a dolga, meg az Európai Uniós szintnek, hogy a polgármestereket, regionális vezetőket helyzetbe hozzák, és az helyi célokat közös célokkal összehangolják. 6500 önkormányzat lépett be a konvencióba az üvegházgázok 2020-ig történő csökkentési programjába. Ők egyébként valószínűleg túl is fogják teljesíteni a vállalt célokat, de nem csak ez a 6000 néhány száz önkormányzat van. Sőt, a nemzeti erőfeszítéseket is be kell ágyazni a nemzetköziekbe. Tehát itt minimum három szintnek kell, vagy inkább négynek szorosan együttműködnie. Ezek az önkormányzatok vállalták tehát a környezeti célok megvalósítását, de sok helyen nem volt jó az együttműködés az önkormányzati vezetők és az állami vezetők között, és mindenképpen oda kell hatni, hogy az energia, klímaprojektek, innovatív projektek a kis közösségeket is elérjék, sőt, főleg őket érjék el, a kis önkormányzatokat. Itt az Európai Unió segítőleg léphet föl, hogy ne csak a nagyvárosok, a régiók szintjén létezzen ez a tevékenység, hanem a lehető legkisebb önkormányzatok szintjén is. Ez persze közös felvilágosító kampányokra is szükség van a klímacélok miben léte tekintetében, és meg kell nyerni minden egyes polgárt a konkrét projektekben való részvételre, minden életkori csoportot. A COP21 lebontásáról van tehát szó, a legkisebb részletig. Köszönöm szépen! Most meghallgatjuk a másik árnyék előadót. Én az Egyesült Királyság konzervatív pártjának tagja vagyok, és köszönöm az előadónak a szöveget. Jól összefoglalja ez a jelentés tervezet az alapvető elveket, de szerintem bizonyos területeken mindenképpen javítani kéne a helyzeten és a szövegen is. Például a kiemelt területeken pontosítanék nyelvi értelemben. Tehát például a monitoring kapcsán kiemelném, hogy a klímaváltozás konkrétan szóló projekteket szabad sok támogatni. A 2016-ban a számvevőszék ugyanis megállapította, hogy, hogy a klíma célokra hozzárendelt pénzekkel nem fogjuk elérni a kitűzött célokat, tehát a monitoringot erősíteni kell. Én itt szigorúbban fogalmaznék. Itt a 34-es, 35-ös envi vélemény bekezdéseiről beszélek. Mindenképpen kidomborítanám a hozzáadott érték támogatását. Ugye a Párizsi megállapodásról van szó a második bekezdésben, de az az igazság, hogy a konkrét ö, célok tekintetében kevés sikerről számolhatunk eddig be. Az USA-ban, amióta az USA kiszállt ezekből a közös fellépésekből, ö, saját amerikai vállalásokat fogalmazott meg, és ezek nem is olyan rosszak. Tehát a regionális autonómiát azáltal is lehetne fejleszteni, hogy helyi célok kijelölését szorgalmazzuk és ezeket támogatjuk. A kormányok és önkormányzatok közötti együttműködés, amelyről ön is beszélt, keretében a 2020-ig megjelölt 20%-os célt szerintem meg kéne haladni és pozitívan kéne megfogalmazni az ipar szerepét. Nagyon sok iparág őszintén elkötelezett a szén, széngazdaságból való kiszállás mellett. Őket be lehet és be kellene vonni. Nem jó az, hogyha negatívan beszélünk az iparról általában. A magán szféra nagyon komolyan hozzájárulhat a klímaváltozás elleni projektek sikeréhez, Például múlt héten Tesla Dél-Ausztráliában előállította a világ legnagyobb teljesítményű valaha épített akkumulátorát. Elnézést! És East of England régióban, Kelet-Anglia régióban nálunk ö, még mindig komplett önkormányzatok ö, ö, küldik a szemetüket lerakókra válogatás nélkül, itt is bőven lenne még mit tenni. És gondolom nem csak Angliában. És ahhoz, hogy a városok teljesíteni tudjanak, a párizsi megállapodás céljait el tudják érni, helyzetbe kell őket hozni, ehhez egy pozitívabban megfogalmazott jelentésre lenne szükség. Köszönöm szépen! Most Van Miltenburgnak adok szót. Takula úr nevében, akit szeretnék kimenteni, mondanám el a véleményünket. Az ALDE egyetért a jelentés tervezett fő sarokpontjaival, de bizonyos súlypontokat azért el szeretnénk helyezni. A 12-es bekezdés kapcsán nem tudom realisztikus-e ezt leírni, miután meghallgattuk Öttinger urat, aki kifejtette, hogy ezen a területen nem lesz költségvetés bővítés. Le kéne szögeznünk, hogy ezeket a környezeti célokat pénz nélkül nem lehet megvalósítani. A 14-es bekezdésben az hangzik el, hogy megfelelő foglalkoztatási tervekkel kell összekapcsolni ezeket az intézkedéseket. Jó, a foglalkoztatásra van hatása ezeknek a programoknak, de külön foglalkoztatási terveket kell írni. A foglalkoztatásra a zöld energia innováció nagyon pozitívan hathat, automatikusan pozitívan fog hatni, ez kétségtelen miért kéne itt kvótákat kitalálni, hogy hány embert kell foglalkoztatni. Maradjunk a szakmai ságnál, és ne lépjünk túl a jelentés kompetenciáján. A 18-as vagy 80-as bekezdés a, az adaptációs intézkedések szociális hatásáról beszél. Jó, mitigációra szükség van, de miért kéne általában véve az összes társadalmi körülményt felmérni, felméretni, és miért kell erről írni abban a bekezdésben pont, ahol a kiszolgáltatott társadalmi csoportokról van szó. Van adaptációra szükség, mitigációra szükség, de ennek a jelentésnek nem célja valamennyi társadalmi probléma megoldása. Ezt tisztázni kéne, ez így túl általános a szociogazdasági hatások megfogalmazása, sőt, kicsit az a benyomása keretkezik az embernek, hogy itt valami osztály harcról, vagy bizonyos osztályok védelméről van szó. Szerintem egy környezeti regionális fejlesztési programnak nem feladata mindenkinek a megvédése, az egész társadalom valamennyi problémájának megoldása. Köszönjük, Rope úr, a másik árnyék előadónk. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok az előadónak. Nagyon fontos, szükséges jelentésről van szó. A 2020-as időszak utánra vonatkozik és amit 2020 utánra tervezünk, az már most sem változtatható meg következmények nélkül. A trend az, hogy a városoknak, régióknak egyre több autonómiát kell adni, és persze nem minden ebbe az irányba hat. A régiók, városok a fő végrehajtói ezeknek az intézkedéseknek. Az ő felelősségüknek akkor tudnak megfelelni, hogyha a tagállamok megfelelő mandátumokat adnak az önkormányzatoknak. A balti országokban, Litvániában például a régiók csak a költségvetés 15%-át költhetik el saját hatáskörben, és azt is nagyon szigorú szabályok mellett. 2020 után mindenképpen el kellene érni, hogy a régiók, pog és városok, önkormányzatok jogai nőjenek, és a pénzek legalább feléről ők rendelkezhessenek, vagy fel, pénzek felével. Például a lakásépítési programok vonatkozásában a régi lakások felújítása az önkormányzatok feladata. Jelenleg 3-5 százalékát tudják csak évente felújítani a régi lakásoknak. Ilyen tempóval több száz évig tart majd a megújulás, pedig komoly eredményeket lehetne elérni, akár 50%-os energia megtakarítást, hogyha ezek a felújítások tempósabban zajlanának. A legolcsóbb energiát nem az olcsó technológiák termelik, hanem a legolcsóbb energiatermelés az energia megtakarítás az Európai Unió több mint harmadát importálja energiájának harmadik országokból. Ez sok száz milliárdos összegnek felel meg. Itt egy-két százalékos megtakarítás is sok száz milliós értéket képvisel. Annyi minden dolgot kidobálunk apró hibák, hiányosságok miatt ez a túlfogyasztás, ez az eldobáló társadalom, ez a bevásárló társadalom iszonyú összegeket eh, pazarol el. Egyre több az olyan termék, amely eldobható, eldobandó, hamar elromlik, de a fogyasztásnak eh, értelmes kereteket kéne szabni. És különösen, ha energiát vásárlunk, és ráadásul messziről és drágán. Ugye az USA nagyon komolyan tett azért, hogy saját maga termelje meg az energiáját, és ha egyfajta autonómia megvalósul, akkor jobban lehet a környezeti célokra is odafigyelni. Európában ö, az atomerőművek bezárása nagyon lassan, nehézkesen halad, pedig továbbra is megoldatlan a sugárzó hulladék elhelyezése. Az EU-nak nem szabadna megengednie, hogy olyan termékek eh, árasszák el a piacát, amelyek az európai normákkal nem összhangban termeltettek meg. 2020 után nem tudom, hogy már majd mindent a tagállamok döntenek -e el, lesz-e még EU, vagy ha igen, akkor mennyi lesz a régiók önkormányzatok felelőssége, jó lenne, ha ez nőne. A közös agrárpolitika mintájára a kohéziós politikát is ö, egyfajta önkormányzat plusz ö, jelleggel kéne megerősíteni, hogy minden önkormányzat kap egy borítékot, és abból azt csinál, amit akar, persze hát hasznos célok köréből. Ezt valamennyi tagállamban így kéne csinálni. Mátó úr kap szót. Asszony. De Mátó, azt köszönöm szépen. Számunkra ez egy nagyon érzékeny kérdés, főleg a klímaváltozással kapcsolatos kapcsolat, vonatkozások miatt. Különböző viharokat, áradásokat, illetve aszályokat kell elviselnie az európai önkormányzatoknak különböző intenzitással. 400 milliárd eurónyi kárról beszélhetünk, és ezek csak a gazdasági károk az elmúlt időszakban. Éppen ezért mindenképpen politikai stratégiákat kell kialakítani, hogyan lehet jobban felkészülni a klímaváltozásra, és hogyan lehet ehhez alkalmazkodni. A 2014-2020-as időszakban elég nagy összegeket kéne a klímaváltozás elleni harcra fordítani, de a 2016-os szemövőszéki jelentésben arra arra figyelmeztet minket, hogy elég nagy esélye van annak, hogy az, el, hogy az elkötelezett összegeket nem fogjuk tudni elkölteni. Nem csak a biodiverzitásra kell odafigyelni, hanem az emberi egészségre is. Sokszor ezt nem is ismerik el, sokszor eléggé tagadó álláspontot vesznek föl az emberek ezzel kapcsolatban, pedig igenis betegségekhez, illetve korai, korai halál esetekhez vezethet a klímaváltozás. 2010-2014-es időszakban több ezer ilyen haláleset volt, illetve a 2000-es évtől kezdve nagyon sok tengerparton élő személy egészségét nyomorította meg. Itt nagyon sokféle betegségről, halálokról beszélhetünk, különböző fertőzések, vagy akár szív, szívelek, szív és ezt mind, mindössze lehet kapcsolni a klímaváltozással. A 9-es és 10-es bekezdésben erre némileg utalás történik, de szerintem ezt hangsúlyozni kéne, és megpróbáljuk egy kicsit hangsúlyozni ezeket a kérdéseket a módosítóikon keresztül. Nézzük a városok helyzetét. Nagyon fontos az, hogy a lakosság háromnegyed részének otthont adó európai városok képesek legyenek arra, hogy élhető, hogy élhető környezetet nyújtsanak. Portugáliában, Franciaországban elég sok olyan eset volt, amikor nyilvánvaló volt, hogy a klímaváltozás bizony hatással van a városokra. Ne, veze, ne felejtsük el azt sem, hogy sokszor a városok közelében alakulnak ki erdőtüzek. Úgy gondolom, hogy vagy több pénzt kéne erre költeni a költségvetésből, mondjuk a kohéziós költségvetésből, vagy egy külön költségvetési sort kéne ennek a témának szállni. Nagyon fontos az is, hogy megelőző politikát folytassunk, próbáljuk meg, akár például a megülő energiaforrások nagyobb használatával lelassítani a klímaváltozást. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Úgy látom, más nem jelentkezik, de Krél asszony. Äh, Én is jelentkeztem, elnök asszony. Támogatom a jelentéstevőt a jelentős jelentéstevő által megfogalmazott célokat, ez, ehhez kétség sem fér. Három apróbb dologra szeretnék kitérni még röviden. Az általános keretben az ötös pontban írt valamit, lehet, hogy nem értettem jól az imént. Németül itt az el, hogy a ágazati szereplők, a média és a politika felelőtlensége azoké, akik tagadják az éghajlatváltozást. Ez úgy hangzik, mintha mindenki, akinek köze van a politikához, a médiához és az ágazathoz, az iparhoz, mintha minden, ezek közül mindenki tagadná az éghajlatváltozás létét. hiszen mi a politikában itt sokat teszünk azért, hogy harcoljunk az éghajlatváltozás ellen, erőforrás hatékonyak legyünk, kíméljük az erőforrásokat, a nyersanyagokat, és hát mi magunk is politikusok vagyunk, szerintem. Lehet, hogy van köztünk is egy-két ember, aki tagadja az éghajlatváltozást, de a politikusok többsége azért tisztában van a felelősségével, Trump úr kivételével talán. Szerintem itt máshogy kellene fogalmazni, mert máskülönben rossz üzenetet közvetítünk. Azt is gondolom, hogy ezzel az állásfoglalással nem szabad már most elköteleződnünk az iránt, hogy a jövőben a kohéziós politika területén mennyit kívánunk költeni az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Jelen pillanatban a kohéziós források 20%-át szánjuk ezen célok elérésére, ez helyes, de szerintem nem szabad már most azt mondani, hogy ezt még tovább kell növelni. Várjuk meg, hogy hogyan alakul a több éves pénzügyi keret. Szerintem a városokat kell sokkal inkább támogatni, hogy maguk döntsenek arról, hogy milyen erőforrásokat kívánnak fordítani az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. Szerintem a városokban nagyon sok a lehetőség az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikeressé tételére. Sokkal intenzívebben tudunk küzdeni az éghajlatváltozás ellen a tömegközlekedési ágazatban, a lakásépítés területén. Itt kellene megerősíteni a szakpolitikáinkat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Más hozzászóló nincs, akkor most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Viszner Malinowska asszony, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, az eszmecserét. Um, thank you very much for this Köszönöm szépen ezt a vitát. Valóban mobilizálnunk kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Bonban jártunk, ahol novemberben konferenciát tartottak, november közepén, és a jövő héten Párizsban is lesz egy fontos konferencia. Mindkét rendezvény alkalmával a helyi és a regionális vezetők jelentős szerepet játszanak. A helyi és a regionális vezetők és a polgármesterek gyülekezete képviselik azt az irányvonalat, amelyet az egyre nagyobb éghajlatváltozás elleni szerepvállalás fémjelez. Szeretném még egyszer elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a Régiók Bizottsága együttműködésének, amely megszervezte a polgármesterek találkozóját, ahol olyan fontos témákról volt szó, mint a transatlanti együttműködés és partnerség, a, pénzügy, a finanszírozáshoz való hozzáférés és politikai vezetés az integrált tervezés területén. Úgyhogy köszönöm még egyszer. Ez megmutatta azt is, hogy tovább kell erősíteni az együttműködést a városok között, a nemzeti kormányok és a régiók között, fontosak az innovatív megoldások, és nagyon fontos szerepet játszik mindebben persze az ipar, valamint a helyi szintű közberuházások és magánberuházások is nagyon fontosak. Bonban sikerült tisztázni az úgynevezett a párbeszéddel kapcsolatos szükséges további lépéseket. A jövő évben a párbeszéd keretén belül a érdekelt felek tárgyalóasztalhoz ülnek, és megvizsgálják, hogy milyen messze vagyunk még a párizsi vállalásoktól, és hogyan lehet felgyorsítani az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Ezért is nagyon aktuális a mai eszmecsere itt a szakbizottságban. Ami a jelentés tervezetet illeti, üdvözöljük azt. Nagyon pozitívan tekintünk arra felhívásra, hogy ambiciózus jogalkotási kezdeményezésekre van szükség, Mindez a tiszta energiára vonatkozó javaslatok kontextusában vizsgálandó. Persze mindig nem, soha nem árt hangsúlyozni a nemzeti szereplők, nemzetállami szereplők fontosságát sem. El kell mondanom azt is, hogy Bonban novemberben minden résztvevő nagyon lelkes volt, és azt is nagyra értékeljük, hogy a az változás elleni küzdelem más területeken milyen pozitív hozadékkal járhat, például a munkahelyteremtés területén, emellett ami a kohéziós politikát illeti, üdvözöljük azt a követelést, miszerint növelésre van szükség. Úgy gondoljuk, hogy a Párizsi megállapodásban vállaltak, és azok végrehajtása megfelelő erőforrásokra tart igényt. Van, aki azt mondta, hogy sok pénz ül a számlákon, kihasználatlanul, ez így is van, még mindig rengeteg pénz áll rendelkezésre az éghajlatváltozási alkalmazkodás szempontjából költhetnénk ezt el és még 50%-nyi pénz elköltésre vár, ami a tematikus célkitűzéseket életi. Mindenképpen megpróbáljuk majd támogatni ezzel összefüggésben a városokat és a régiókat is. Legyen szó a tájékoztatásról, a, az ismeretek generálásáról és egyebekről. Szeretném önöket tájékoztatni arról is, hogy a szubszaharai városok regionális közgyűlését is összehívtuk. Hasonlóképpen kívánunk tenni Indiában és Észak-Amerikában. A bizottság egy új városi platformot hozott létre, ez az úgynevezett Urbis platform, amelyet az Európai Beruházási Bizottság lát el tanácsadással. Ennek a célja az, hogy a beruházásokat felgyorsítsa, és tegye lehetővé, hogy javuljon a projektek minősége. Sokszor a gond az, hogy a pénz azért is megreked a számlákon, mert a projektek nem megfelelő minőségűek. A polgármesterek közgyűlése egyébként hozzájárul az éghajlatváltozási célok eléréséhez, sőt, már túllőttek a célon, 23%-os csökkentést értek el, és teljesen biztos, hogy elérik a 27%-ot, amelyre ígéretet tettek. Ezer város tett vállalást ezen tervek végrehajtására. Az európai városok élen járnak, és mi az Európai Bizottság részéről biztosak vagyunk abban, hogy érdemes ezt a sikertörténetet világszerte népszerűsíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Valina asszonynak, adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones. Muchis... Köszönöm szépen, köszönöm ezt a sok észrevételt, és köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is a véleményét. Egy dolgot hadd mondjak el kicsit világosabban. Én egy olyan régióból származom, ahol, amely alapvetően egy bányász régió, és Spanyolországban ez egy alapvetően ipari régió. Amikor Spanyolországban még volt egyáltalán ipar. És ez pontosan az a régió, ahonnan én származom, ahol leginkább koncentrálódik az ipari tevékenység, vagy koncentrálódott az ipari tevékenység. Nyilvánvalóan az iparra szükség van, enélkül nem lehet élni, de a környezetvédelmi szabályoknak itt is teljesülni kell, és mindenképpen ott is föl kell lépni, hogy lelassítsuk a, a klímaváltozást. Én kilenc évig voltam polgármester, és itt kérem szépen nehéz fémeket kellett kivonnunk az egyik legfrekventáltabb tengerpartról, a hobok alól. Én természetesen kiállok az ipar mellett, védem az ipart, de kérem szépen az iparnak teljesíteni kell a kötelezettségeit, és együtt kell működni. Nem arról van szó, hogy ez egy szívesség, nem, ez az ő dolgok, azt meg kell tenniük. Ezt szeretném leszögezni ami pedig az átalakítási politikákat illeti, ipari átalakítás, illetve a szén kivonás az iparról. Ebben az, ebben az övezetben, ebben a régióban 50 ezer 50 ezer szénbányászunk volt, most viszont már csak 800 olyan ember van, aki ebben a, ezen a területen dolgozik, és elhalnak egész egyszerűen ezek az önkormányzatok, hihetetlenül nagy az elvándorlás, úgyhogy persze, hogy szükség van az iparra, az embereknek alternatívát kell adni, amikor elveszik tőlük a betevő falatot, a megélhetési forrásukat. És igenis segíteni kell az embereknek ebben, hogy meglegyen a megélhetésük, legyen normális bevételük, legyen méltó, legyenek méltó életkörülményeik. Nagyon sok ember függ az ipartól. Az is nagyon fontos, hogy az önkormányzatok, a helyi, városi önkormányzatok hogyan lépnek fel, hogy a saját hatáskörükön belül tudjanak tenni valamit. Spanyolországban hát nincs túlságosan eh, nagy mozgásterük az, az önkormányzatoknak. Én a petíciós bizottságban dolgozom, és ott folytonosan azt látjuk, hogy különböző projektekről számolnak be, nekünk ilyen petíciók érkeznek, akár védett területekről is, és akár olyan eset is történt, hogy a hatástanulmány, a környezetvédelmi hatástanulmány nem teljesen tükrözi a valóságot, mindenhol van egy-két csapda, én azt gondolom, hogy a központi kormányból, egy irodából, eh, ahonnan írják, ahol írják a hatástanulmányokat, hát onnan nem mindig látnak rá arra, hogy mi is a valós helyzet a területen. Köszönöm szépen még egyszer az észrevételeket, véleményeket, és várom a módosítókat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Még egy dolgot kell elmondanom, így a vita végén, mondja az elnök. A módosítók benyújtásának határideje december 13-a déli 12 óra, tehát december 13 dél ez a határidő. Köszönöm szépen a vitát. Folytassuk a munkát. Következő napirendi pontunk. Csak nézem, hogy hol tartunk, és hogy nem mondjak butasságot. Versenyképesség az alacsony bevételős, alacsony növekedési rátájú régiókban Zsufrida asszonya jelentéstevő. Ma fogjuk megvitatni a jelentést. tervezetet, meg is adom Zsufrid asszonynak a szót, és utána, jelentéstevő, utána az árnyék jelentéstevő köszönjük. következnek parancsolja. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy ezen régiókról mindenképpen beszélnünk kell. A kohéziós politika jövője szempontjából is fontos az, hogy a gyengélkedő, lassan fejlődő régiókról beszéljünk. A jelentés a jelentés tervezet már elkészült, és szívesen veszem az észrevételeket a kollégáktól. Ezek Európa leggyengébbben teljesítő régiói, és per definíció nem a kohéziós politika első számú címzetjeiről van szó. Nagyon sok kérdést kell föltennünk ezen régiókkal kapcsolatban, és egyértelműen folytonos támogatásra szorulnak és érdemesek. Nagyon fontos az, hogy egyre több beruházás érkezzen ezekbe a régiókba, az alacsony jövedelmű, illetve az alacsony eh, növekedési rátával rendelkező régiókra is gondolok. A bizottság megkülönbözteti ezt a két típusú régiót, és ez a megkülönböztetés megmarad ebben a jelentéstervezetben is. 47 ilyen régió van. A GDP az Európai Uniós átlag közelében van, de a növekedés éráta pedig nagyon, nagyon alacsony. Példaként olasz régiókat, spanyol régiókat, görög régiókat, vagy portugál régiókat említenék. A második kategóriába azok a, azok a második kategóriába azok a régiók tartoznak, ahol továbbra is hogy szintén alacsony a GDP, de a növekedési ráta magas. Ezek sokkal nagyobb hátrányból induló régiók, de itt a kohézió, a kohéziós politikának nagyon jó eredményei vannak, és a jó eredmények egyértelműen a kohéziós politikának tudhatók be. Itt a példák, alapvetően Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban, illetve Romániában keresendők. Az első észrevételem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ugye ez egy érvényes ez egy érvényes megkülönböztető statisztikai szempontból, de a rendeletben erről egy szó sem esik. Az ilyen osztályzás azt hiszem, hogy túlzott és nem túl hatékony fragmentációhoz vezetne. Az lenne a cél, hogy a gazdasági eredményeket javítsuk ezekben a régiókban, és ezt meg kéne próbálni úgy megtenni, hogy ez valamilyen módon össze legyen kötve a programozási időszakokkal. Mi vizsgáljuk a kohéziós politika eredményét ezekben a régiókban, viszonyítjuk a régiók eredményét a érintett tagállam eredményéhez, és nagyon fontos az is, hogy a strukturális alapokból ezen tényállás hatására milyen változások következnek be. Nos, hogy fennáll egy veszély, ez pedig az, hogy a kohéziós politikától eltávolodjunk. Azt hiszem ez a megfelelő pillanat arra, és az előző vitában is beszéltük arra, tehát eljött az ideje annak, hogy a politikai szerepünknek megfelelően lássuk el feladatunkat, és politikai megoldásokat javasoljunk. Három dologra térek ki ezzel kapcsolatban. A jelentésben nagyon fontos, hogy a gazdaság, a gazdaság irányítás és a, és a kohéziós politika közötti egyensúlyt kell megteremteni olyan kohéziós politikára van szükség, amelyet a gazdaságpolitika irányít, tehát ennek az alapján állítjuk fel. A bizottság nem beszél arról, hogy a deficitnek, illetve a költségvetési viszonyoknak milyen hatása van a helyi és regionális önkormányzatokra, azoknak a beruházási problémáira. Szerintem egyébként ez egy nagyon fontos indok, tehát a költségvetési deficit probléma nagyban megköti az önkormányzatok kezét. A stabilitási paktum miatt már nagyon régóta harcolunk, tehát pontosan um, itt kéne differenciálni a dolgokat, hogyha nem megfelelő a költségvetési deficit, akkor bizony az megköti a beruházók kezét. Egyéb esetekben is láttuk már azt, hogy a strukturális nehézségekkel küzdő régióknál van a legnagyobb beruházási, vannak a legnagyobb beruházási problémák. Nos, a kohéziós politikában is van egy feltételrendszer, csak úgy, mint az összes többi szakpolitikában. Szerintem az alapértékek tiszteletben tartása, illetve az együttélés tiszteletben tartása kellene, hogy legyenek a legfőbb feltételek természetesen paraméterként az egyéb mutatókat is figyelembe kell venni, de a cél az, hogy a reformokat tudjuk ösztönözni. A harmadik dolog, amire kitérek a jelentésben, a bizottság szeretné, hogyha a kohéziós politika, illetve az ország, az, az európai szemeszter ország specifikus ajánlásai között szorosabb lenne a kapcsolat. Tisztelt kollégák, én azt gondolom, hogy az ajánlások az ajánlásokat alapvetően ösztönző erőként kell fölfogni, tehát nem megkötésként kéne ezeket fölfogni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen ösztönző erőkön keresztül az európai szemeszterben megfogalmazott célkitűzéseket lehessen meg, elérni. Nagyon fontos az, hogy a különböző hatalmi források vagy erők között megfelelő egyensúlyra törekedjünk, illetve ki kell emelnem azt, hogy a tagállamoknak itt is központi szerepe van. A tagállamoknak tagállami terveket kell kialakítania, a nem eléggé fejlett régiók fejlesztése esetében. Erre vonatkozóan. Egyébként a bizottság folytonosan Olaszországot említi példaként, mert Olaszország nagyon sokat tesz azért, hogy a déli lemaradó ország részeket fejlesze. A kohézió, létrehoztunk egy kohéziós ügynökséget, amely a, abban segít ezeknek a lemaradt régióknak, hogy az uniós forrásokat hatékonyabban tudják felhasználni. Tehát nagyban az, a közigazgatásban, illetve az irányításban rejlik a megoldás kulcsa, itt kéne föllépni tehát a tagállamnak. Tudom, hogy ezek nagyon vitás kérdések, sokszor nem volt túl nagy vélemény egybevágás itt a szakbizottságon belül, elég sok különböző véleményt szoktunk hallani ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy most meg lesz majd ez az egybevágás, ugyanazt remélem, hogy hasonlóan fogunk tudni gondolkodni, Láttuk azt az elmúlt hónapokban, hogy az egység az döntő lehet a kohéziós politikában is, hogyha valami konkrét célt akarunk elérni. Nagyon kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és azt gondolom, hogy most a mi szakbizottságunknak tényleg nagyon felelősen kéne fellépnie ezeken a területeken, illetve természetesen Európa jövője szempontjából sem lényegtelen az, hogy hogyan látjuk el ezt a feladatot, illetve hogy képesek vagyunk-e arra, hogy fölkaroljuk ezeket a, ezeket a hátrányos régiókat. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ebben a jelentésben az 54-es szabályt követjük. Sivasszony az előadó, utána pedig a Regi Bizottság árnyék előadói kapnak majd szót. Tessék, Csivasszony. Köszönöm szépen. Dan Csivasszony! Köszönöm az előadónak az elmondottakat. Az Európai Unió a világ egyik leggazdagabb térsége de óriási különbségek vannak a jövedelem elosztásában, és az egyes emberek társadalmi esélyeiben. 8 tagállam kifejezetten gyenge strukturálisan, ezek többségileg dél-dél-kelet-európai államok, illetve kelet-európai az egyik állam. a jelentésben a mezőgazdaság szempontjából fontos dolgokat szerettem volna kiemelni, azt ugyanis, hogy a mezőgazdaság segíthet a társadalmi különbségek csökkentésében. A mezőgazdaság, és különösen a második pillére, a vidékfejlesztési pillér sokaknak megélhetést biztosíthat, a gazdasági növekedést gerjesztheti, pont olyan térségekben, ahol kifejezetten jellemző a strukturális gyengeség. És ha a vidékfejlesztési politika megfelel a helyi igényeknek, akkor a mezőgazdaság kiváló munkahelyteremtő ágazat, a gyenge gazdasági teljesítményű térségekben. Persze a mezőgazdaság sem megoldás mindenre, arra is oda kell figyelni, hogy helyben maradjanak az emberek, és a jövedelem elosztása, elosztása igazságos legyen. A vidékfejlesztési alapoknak tehát munkahelyteremtő funkciója is van, de a projekteket személyre szabottan kell szinte megfogalmazni. Nagyon sokféle különböző prioritás létezhet helyileg. Ezért van szükség helyi stratégiákra, a helyi szereplők aktív részvételére, hálózatba fogásukra. És a civil lakosság, a civil szervezetek aktív részvételére bevonásukra a döntéshozásba. A szélessávú internet elterjesztésére vidéken is. Ha ez megtörténik, akkor akár megfordulhat a vándorlás, és a városokból áramolhat jól megfizetett kompetens munkaerő vidékre a projektek megvalósítása érdekében. Ehhez persze okos partnerségi kapcsolatokat kell kiépíteni, és persze innovációra is szükség van, új innovatív gyakorlatok gyors elterjesztésére, hogy a vállalkozások belecsatlakozhassanak a mainstream fejlődési trendekbe. Árnyék előadókat hallgatunk meg. Parancsoljon! Também nesta mesma sala, a primeira troca. Igen. Ma van az első eszmecserénk erről a jelentésről, ezért is köszönöm az előadónak a kiinduló szöveget, amely kiváló. Portugálul mi azt mondjuk, hogy kevésbé fejlett régiók, de talán még találóbb lenne az úgynevezett eh, hátrányos helyzetű régió kifejezés. Sok helyütt vidéken még nem megfelelők a feltételek a vállalkozásokhoz. Kevesen mernek vállalkozásba fogni vidéken. Tudom, hogy a parlament a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy ez változzon, de nagyon nem mindegy, hogy milyen módosítókat fogalmazunk meg. Én olyanokat fogalmazok meg, amelyek tükrözik az első eszmecsere tanulságait, a többszintű kormányzás szintjei közötti együttműködés fontosságát, a hátrányos helyzetű régiók jobb elérését. Az Eurostat adatok alapján most már egyre pontosabban látjuk, hogy egy-egy területre lebontva mik a fő problémák. Tehát most már nem az a baj, hogy ne tudnánk, hogy mi a baj. A bizottság is megfogalmazza ezt. Fontos téma, Biztos vagyok abban, hogy meg tudunk egyezni majd az árnyék előadókkal. Ami a makroökonomiai kérdéseket illeti, ezek vonatkozásában is van néhány módosítóm, hiszen a jelentés részben a makroökonomiai feltételekről, feltételrendszerről is szól, már nem ez a fő vonulata, és nem mindegy, hogy milyen stratégiák, politikák valósulnak meg a konvergencia érdekében. Ugyanakkor vigyázzunk azzal, hogy ne akarjunk mindent belepakolni ebbe a szövegbe, maradjunk meg amellett, hogy a strukturális és kohéziós alapok körültekintő, hatékony elköltését ösztönözzük itt is, hiszen ezáltal megfoghatóan több eredmény érhető el. Csak azzal egészítjük ki ezt a hatékonysági követelményt, hogy szociális feladatai is vannak ezeknek a programoknak, a kis és középvállalkozások helyzetbehozása, munkahelyteremtés, gazdasági növekedés generálása és a termelékenység javítása. Már múlt évben is ö, azon voltam, hogy, hogy itt a portugál-spanyol specifikumok is megfogalmazódjanak, ezt most is szeretném, hogyha így lenne. Mert a struktúrális alapokról nem lehet általában beszélni, ország specifikusan teljesen másképp működik. Ezzel együtt azt remélem, hogy meg tudunk egyezni majd a szövegről és annak általános szintjéről, különösen a következő költségvetési időszak tükrében. Már sokszor elmondtam, hogy felül kell vizsgálni a következő költségvetési tervezési időszak vonatkozásában azt, hogy milyen legyen a kifizetések rendszere. Ez az én szívügyem, és éppen ezért minden lehetséges tovább lépést üdvözlök. Tisztelt kollégák, itt nekünk is bőven van feladatunk, hogy a jelentés jó legyen, mert ha az, akkor megmozdíthat valamit, és végre elérjük azokat a polgárokat, akikről az árnyék előadó az előadó és árnyék előadók is beszélnek. Mi szívesen támogatjuk a kompromisszumokat, de lesznek saját módosítóink, és továbbra is a konstruktív vita elkötelezett hívei vagyunk. Thank you, Madam Tomasics képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság kezdeményezést indított útjára, hogy segítsen a kevésé fejlett régióknak abban, hogy felzárkózzanak. A cél az, hogy elemezzük, mi fogja vissza a növekedést a kevési fejlett régiókban, emellett ajánlásokat és segítséget kíván nyújtani a növekedési potenciál kiaknázása érdekében. A lemaradó régiókat könnyebb lesz azonosítani, és könnyebb lesz reagálni a konkrét szükségleteire, szükségleteikre, valamint maximalizálni tudjuk majd a helyben történő beruházásokat. Az Európai Bizottság kéz a kézben illetve karöltve dolgozik azon a regionális hatóságokkal, hogy megszüntessük az akadályait a fenntartható gazdasági fejlődésnek, valamint az infrastruktúrás fejlesztésnek és az innovációnak. Egy másik nagyon kulcsfontosságú kezdeményezés, amelyet szintén támogatok, az a regionális szereplők, az egyetemek, iskolák, munkahely munkáltatói szervezetek, KKV-k, nemzeti és regionális hatóságok és NGO-k bevonása. Lengyelország és a Románia vett részt a kísérleti szakaszban egy-egy régióval. Svietokirszki és Podkárpácki régiók ezek. A kísérleti projekt eredményei alapján azt láthatjuk, hogy ez az együttműködés jól működik, és így alkalmazható más régiók esetében is, amelyek hasonló kihívásokkal néznek szembe. A fő kihívás az alacsony növekedésű régiók esetében az, hogy önszakpolitikákat és stratégiákat alakítsunk ki, amelyekkel átléphetünk az alacsony növekedési pályán amelyekben évtizedekig megrekedtek. Fontos a növekedési pálya hosszú távú fenntarthatósága ezen régiók esetében, és meg kell akadályozni azt, hogy megmaradjanak az eddigi útvonalon. A legfőbb kihívás a lemaradó régiók esetében a gazdasági teljesítmény stabilizálása, Fontos, hogy megmaradjanak a konvergencia pályán, amelynek segítségével felzárkózhatnak a fejlettebb régiókhoz Európában. Van Miltenburg képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én úgy gondolom, hogy ez a szöveg kevéssé kiegyensúlyozott, ugyanis itt csak arról van szó, hogy az európai szemeszter és a kohéziós politika, valamint a makrogazdasági kondicionalitás közötti kapcsolatokat bebetonozzuk. A jelentéstevő azt mondja, hogy a strukturálisan gyenge régiók összes problémája a strukturális politika, a gazdasági politika és a kohéziós politika közötti összefüggésekre vezethető vissza. Hát ez nekem túl messzire megy, elnök asszony. A jelentés tervezett például szót sem ejt a sürgősen végrehajtandó strukturális reformokról, amelyeket a régióknak és a tagállamoknak kellene végrehajtaniuk. A jelentést olvasva azt kell mondanom, hogy egy kicsit politikát követ ez a szövege, senki sem vállal felelősséget az irányítás javításáért, például a strukturálisan gyenge régiók esetében. A korrupcióról sem beszél, a csalásról sem. Ilyen körülmények mellett azonban beruházni az infrastruktúrába vagy a megreformált munkaerőpiacba egyébként is eredménytelen lenne. Az Európai Bizottság munkadokumentuma például példaértékű módon megemlíti ezeket a problémákat is, miközben a jelentéstevő ezt elmulasztja. A strukturálisan gyenge országok, főként az alacsony növekedést produkáló országok sokszor problémákkal küzdködnek a költségvetésüket illetően, egyszerűen azért, mert túlzottan el vannak adósodva. És az összes közpénz a kamatok fizetésére megy el. Így nyilvánvalóan nincs már pénzügyi mozgástér a beruházásokhoz. Nem mondhatjuk most azt, hogy hát még többet költekezzenek ezek a régiók, miközben pontosan ez áll az Európai Bizottság, illetve a szakbizottság jelentésében. Vannak más lehetőségek a növekedés eléréséhez, például az intelligens szakosodás, egy növekvő ágazat nyilvánvalóan sokkal kevésbé függ a közberuházásoktól, és sokkal kevésbé érinti azt egy esetleges recesszió is. Nagyon sokféle lehetőség létezik, sajnálom, hogy a jelentéstevő nem említi meg azokat a megoldá- lehetséges megoldásokat, amelyeket az Európai Bizottság munkaprogramja igenis említ, munkaerőpiaci reform, reform, infrastruktúrális beruházások, és így tovább. Ami a Romániában élők helyzetét illeti, Romániában sürgősen be kellene ruházni az infrastruktúrába. Ez persze összefügg a transeurópai hálózatokkal is. Ez is benne áll az Európai Bizottság munkadokumentumában, nevezetesen, hogy sokkal többet kell tenni a városok közötti összekötetés biztosításában, hiszen a városok adják a gazdaság motorját, ezeket a városokat kell jobban összekapcsolni a vidékkel, a vidéki területekkel. Erről sem szól semmit a szakbizottsági jelentés. Szerintem még rengeteg munkára van szükség, hogy ez egy kiegyensúlyozott jelentés legyen. Mi szívesen hozzájárulunk ehhez a munkához konstruktív módon. Remélem, hogy a jelentéstevő hajlandó belátni, hogy más dolgokra is szükség van, nem elég a gazdaságpolitikát bírálni, ezzel nem jutunk előbbre Európában. Köszönöm. Köszönjük szépen, Rope úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem nem dőlhetünk hátra, mint aki jól végezte a munkáját. Beszélnünk kell a lemaradó régiókról, az alacsony jövedelmű régiókról. Máskülönben bajban leszünk. A kapitalizmus a nagyobb nyereség felé mozdul el, a nyereség pedig a városokban keletkezik. Hogyha nem sikerül fenntartható, hosszú távú megoldásokat találnunk a lemaradó régiók számára, akkor azt hiszem, nagyon nagyok lesznek a gondok. Az Európai Unión belül is a tagállamok közötti különbségek sokszor ötszörösek, a régiók esetében hasonlóképpen. Hatalmas a kihívás, el kell döntenünk, hogy mi legyen a következő lépés, és milyen megoldásokat tudunk foganatosítani azért, hogy ezeket a hatalmas különbségeket leépítsük. Örülök, hogy a jelentés szól a makrogazdasági kondicionalitás határairól. Ez szerintem nagyon nagy vívmány. Közelebbről meg kell néznünk az okokat. Miért is van az, hogy ezek a régiók lemaradóban vannak? Én magam két okot látok. Egyrészt elégtelen adminisztratív és pénzügyi függetlenség az önkormányzatoktól, másrésztről a pénzügyi kapacitások hiánya, főként ami a kisebb és határmenti régiókat illeti. Meggyőződésem, hogy ösztönöznünk kellene a tagállamokat arra, hogy fektessenek nagyobb bizalmat a régióbeli önkormányzatokba. A nemzeti hatóságoknak célkitűzéseket kellene meghatározniuk, de az önkormányzatok és a regionális hatóságok megfelelő autonómiával kell, hogy rendelkezzenek, hogy maguk találják meg a célok eléréséhez legüdvösebb megoldásokat. Nem szabad elvesznünk a részletekben, és azt is tudni kell, hogy ami Finnországban működik, például nem szükségszerűen működik Cipruson. Emellett a hitelezői kapacitásokra is gondolnunk kell a régióban. A makrogazdasági kondicionalitás ilyen értelemben akadály lehet, hiszen a projektek finanszírozása kapcsán pénzt kell ugye befektetni, az önkormányzatok pedig eladósodtak, ezért nem tudnak már új projektekbe beruházni. Ami az administratív kapacitásokat, a közigazgatási kapacitásokat illeti, Az a tény, hogy egy ország EU-s tagállam azt jelenti, hogy elvileg rendelkezik megfelelő közigazgatási kapacitásokkal. Elvileg, de ez a gyakorlatban nincs mindig így, sőt. Vannak olyan régiók, ahol nagyon nagy hiány van közigazgatási kapacitások szempontjából. Finanszírozásra van szükség, továbbképzésekre van szükség a helyi és regionális önkormányzatok esetében, ugyanis sok minden függ attól is, hogy egy adott régiót vagy egyéb közigazgatási egységet hogyan irányítanak. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen is a jelentéstevőnek ezt az első tervezetet. Én alapvetően egyetértek a bizottság elemzésével. Tehát alapvetően öt oka van annak, hogy ezek a régiók ilyen helyzetben vannak. Az elmúlt tíz év gazdasági válság, makrogazdasági mutatókról van szó. Ezek a több évtizedes kohéziós politikának tesznek igazán nagy rosszat. Nagyon alacsony a, munka, a foglalkozottsági ráta, nagyon alacsony azoknak a száma, akiknek is magas fokú, felsőfokú iskolai végzettsége van és a oktatás, illetve a munkavilága között nagyon kicsi a kapcsolat, az összekapcsolódás. Tömeges elvándorlás, akár a felsőfokú végzettsége jelentkező, rendelkező fiatalok körében demográfiai kihívások, illetve a beruházások hiánya. Ugyanakkor nem tudom elfogadni a bizottság megoldási javaslatát, tehát a kohéziós politikát, illetve az európai szemesztert és a struktúrás politikát kéne jobban összekapcsolni, főleg a munkavállalás területén, mert nagyon sokszor megbeszéltük ezt a témát, de most szeretném elmagyarázni a polgároknak, hogy mit is jelentenek a strukturális reformok. Spanyolországban és Portugáliában ugyan nem volt túl sok hatása, de szerintem a 21-es cikket kéne mindenképpen megvalósítani. Tehát jó lenne, hogyha a strukturális reformok ügyében némi világosságot teremtene a bizottság, mit értenek ez alatt. A Dombrovski biztos úr mit ér a, a nyugdíjjal, az egészségügyjel kapcsolatos reformok alatt? Alapvetően az oktatásba történő beruházás eh, nagyon fontos, eh, jó lenne, hogyha ez eh, sokkal vonzóbb lenne a fiatalok számára, illetve az adó elkerülés elleni harc, az intelligens fejlesztés, az infrastruktúrák infrastruktúrális ellátottság problémái, ezek mind olyan dolgok, amiket meg kell oldani illetve természetesen a közigazgatási kapacitást is mindenképpen javítani kell a közösségi alapok használatával. Nos, azt gondolom, hogy nagyon nehéz a strukturális beruházási alapokat alkalmazni, olyan bonyolult szabályai vannak ennek. A gazdasági, makrogazdasági feltételrendszer betartása fontos, de ne felejtjük el mi a cél. A beruházási klauzulát kéne szerintem felülvizsgálni, hogy a társfinanszírozásban működő a társfinanszírozásra felhasznált összegeket nem kelljen beleszámítani a tagállami költségvetésbe. Nos, remélem, hogy egyetlen politikai erő sem szeretné ezeket a dolgokat saját céljaira felhasználni. Nos, most is többször is előfordult már ilyesmi, például a Westfál jelentéssel kapcsolatban, amikor a is politika jövőjéről szólt. Szeretnénk, hogyha a plenárisan meglennének a szükséges egyensúlyok, és szeretnénk, hogy alapvetően a kohéziós politikát tudnánk védeni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mivel nincs több igény a Regi Bizottság részéről. Most a bizottsági képviselőnek adok szót, Tenstra úrnak. Yes. Thank you for the floor. Köszönöm szépen. Röviden válaszolnék néhány dologra. A jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a munkaanyagot mi csak analitikus célral hoztuk létre, meg akartuk érteni, hogy mi történik az egyes régiókban, Európa térségeiben. Nem akarjuk ezeket a kategóriákat használni végrehajtási, jogalkotási, pénzelasztási célra. 2020 után azonban el szeretnénk kerülni azt, hogy átfedések legyenek a multiregionális programok között. Ezért végeztük el ezt a felmérést. Más indikátorok is fontosak nyilván, a stratégiai fejlesztés szempontjából, a prioritások kialakítása szempontjából, az EU gazdasági szociális fejlődése fontos változáson ment át. 2019-re pontos adatokkal akarunk rendelkezni, meg akarjuk érteni, hogy az egyes régiók hogyan fejlődnek, milyen irányba fejlődnek, mit akarnak, mire képesek, és hogyan lennének a legképesebbek az európai kohéziós alapokat, az újakat abszorbálni. A hetedik kohéziós jelentés kiemeli, hogy a kohéziós eszköz továbbra is az egyik legfontosabb az EU intézkedési palettáján. A kormányok felelőssége, szerepe nő, és a kormányzati struktúrákat azért vizsgáljuk most, hogy megalapítsuk, hogy hol vannak azok a gyenge pontok, amelyeken javítani kéne, hogy a pénzek abszorpciója még jobb legyen, tehát hogy hol vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, amelyekkel foglalkozni kell. Ami a makroökonomiai kormányzást, irányítást illeti, úgy érezzük, hogy e tekintetben most még túl korai lenne bármilyen értékelő módon nyilatkoznunk. Zsufida asszony kívánna válaszolni erre? Köszönöm szépen, elnök asszony! biztos voltam benne, hogy ez a jelentés, mint egy olaj lesz a tűzre, tehát így előbújnak majd a különbségek. De mindenképpen szükség lenne egy olyan megközelítés, ami mégiscsak egybevág a különböző politikai erők között. A kollégák említettek elég sok elképzelést arra vonatkozó, hogy mi az, ami nekik nem felel meg ebben, de szerintem ez mégiscsak egy olyan csomópont, amely a kohéziós politika jövőjét, jövője szempontjából is fontos, illetve mi közvetlen jövőnk szempontjából is. A bevezetőmben elmondtam, alapvetően ez egy politikai jelentőségű jelentés, mert a szakbizottságunknak állást kell foglalnia az Európai Bizottság javaslataival kapcsolatban, Örülök annak, hogy itt van az Európai Bizottság képviselője. 2019-re már megvan a bizonyosság, hogy új mutatókkal fog dolgozni az Európai Bizottság. Erre nagyon nagy szükség van, hiszen a kohéziós politikában konkrét jó lenne, hogyha a kohéziós politikában konkrét adatokkal tudnánk dolgozni, amely tükrözi a valóságot. Sok mindenben egyet tudok érteni a kollégákkal, de azt kell még elmondanom, hogy, a, hogy vészhelyzetben az eddigi eljárásmódnak és módszertannak nem volt túl sok haszna, Úgyhogy úgy gondolom, hogy feketén-fehéren le kéne azt fektetni, hogy a hátrányos helyzetű vagy nem elég fejlett eh, régiókon mi segíthet, és ne legyünk büntető jellegűek. Vészhelyzetben néha sikerült, sikerül azért megmentő jelleggel fellépni, de ez egyáltalán nem garantált, nem feltétlenül következik be ez, a, ez az eredmény a kohéziós politikának köszönhetően. Úgy gondolom, a kohéziós politikát mindenképpen fel kell használni, és ez alkalmas lehet arra, hogy ezeket a régiókat segítsük, fejleszünk, éppen ezért jött létre a kohéziós politika. A kollégáknak szeretném még azt elmondani, hogy a megszorítási politika, főleg a hátrányos helyzetű régiókban az állami beruházások az állami beruházásokat csökkentik, és egyáltalán nem hoznak létre növekedés, sőt, éppen hogy az adósságot növelik pont az ellenkezőjét érik el annak ezeken a területeken, mint amiért létrehozták őket, és sajnálatos módon a munka nélküliséget is fellendítik. Aztán egy passzus szól arról is jelentés tervezetben, hogy megfelelő egyensúlyra kell törekedni, a kollégek is beszéltek erről, Az egyensúly azon áll vagy bukik, hogy mennyire vannak összekötve a társ finanszírozási feltételek a költségvetéssel. Mindenképpen javítani kell a tagállamok részvételét. Egyes régiókban, egyes tagállamban hihetetlenül nagy hiányosságok vannak a tagállamok részéről. De azt hiszem, hogy ezzel valamilyen mértékben azért tisztában van a szakbizottság. és úgy gondolom, hogy ugye van egy besorolás a, a hátrányos régiókról, erről beszélt az imént a bizottság képviselő is, és statisztikai oka van annak, hogy két kategóriát állítottak föl, de nem szeretném, hogyha ezeket a régiókat ezáltal örökre megbékjóznánk, és ebből a kategóriából már nem tudnának kilépni. Nos, meggyőződésem, és remélem, hogy sikerül majd egy egyensúlyi pontot, egy csatlakozási pontot találni, és kompromisszumokat fogunk tudni kialakítani. Ez az előzőekben már sikerült. A célunk az, hogy együttesen lépjünk fel. Erre nagy szükség van, mert egyrészt itt az ideje annak, hogy ezt megtegyük, másrészt azért, mert igazi eredményeket szeretnénk elérni és megért. A, megérkezett a biztos asszony is, nagyon örülök annak, hogy a mai napon itt üdvözölhetem körünkben. Úgyhogy mindenképpen ez egy kiváló módja annak, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot az Európai Bizottság és a mi szakbizottságunk között. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politikát hatékonyá kell tennünk, nagyon nagyok a különbségek az európai régiók között, segítenünk kell nekik, ez a kohéziós politika célja. Várom a kollégák módosítóit, és remélem, és nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy mindenki ilyen van tudott részt venni a vitában, és üdvözlöm még a biztos asszonyt. Köszönöm szépen. Tájékoztatnám a kollégákat arról, hogy a jelentéssel kapcsolatos módosítók benyújtásának határideje december 14-e déli 12 óra. És februárban szavazunk a jelentésről. December 14 a módosítók benyújtásának határideje, mondom még egyszer. Köszönöm mindenkinek az eszmecserét. Lezárom a vitát ezzel a témával kapcsolatosan. Rátérjünk a következő napi rendi pontunkra, és örömmel üdvözlöm Kerecu biztos asszonyt, itt körünkben ismét. Itt van előttem a szöveg, amelyben az áll, hogy a biztos asszony hatszor látogatott már az idei év során a szakbizottságunkba. Nagyon örülünk annak, hogy gyakran cserélhetünk eszmét a biztos asszonynal, és megvitathatjuk vele az összes számunkra fontos ügyet. Üdvözlöm a biztosasszonyt, és nem is pazarlom az időt tovább, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindig nagy öröm számomra, amikor itt járhatok önöknél. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Ahogyan már mondtam, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és azzal kezdeném, hogy röviden beszámolok a tegnapi csomagról, amelynek célja, hogy elmélyítse, véglegesítse az gazdasági és monetáris uniót, aztán szólnék néhány szót a kohéziós politika legújabb fejleményeiről. Vélhetően kisebb vagy nagyobb mértékben mindenki nyomon követte a tegnapi csomag bemutatását, mindenki számára világosá válhatott, hogy ez egy nagyon fontos csomag, mégpedig három okból kifolyólag. Kulcsfontosságú kérdésről van szó, nagyon jó a csomag tartalma, nagyon kiterjedt, és sok új javaslatot tartalmaz. Szeretném kiemelni a legfontosabb elemeket. Először, először is az Európai Monetáris Alap létrehozása, hogy segítse a pénzügyi bajba, pénzügyileg bajba került tagállamokat, hasonlóképpen ahhoz adjon a stabilitási mechanizmus tette. A különbség az, hogy az EU stabilitását a szerződések biztosítanák, nem pedig a kormányközi megállapodások rendszere. Ezáltal az Európai Parlament is nagyobb szerepet kapna a működésében és a monitoringban, és szerintem a demokrácia szempontjából ez egy nagyon jó lépés. Másodszorban a stabilitási, koordinációs és kormányzási ö, megállapodás EU-s keretbe való beépítése. Ez ismét jó hír a parlament és a demokrácia szempontjából, mert nagyobb át, elszámoltathatóságos hatékonyságot jelent harmadsorban, új költségvetési eszközök bevezetése, egy kísérleti szakasz, amelyben önkéntes alapon lehet részt venni, létrejönne egy konvergencia facilitás a egyes arra rászoruló tagállamok számára, és egy stabilizációs funkció jönne létre a nagy aszimmetrikus sokok káros hatásainak megszüntetésére. És végezetül egy európai gazdaság és pénzügyminiszter kinevezése. Ő, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő lesz, most ugye az európai gazdasági és pénzügyminiszterről beszélek, tehát ez az illető, legyen férfi vagy nő, az Európai Bizottság alelnöke lenne, és az Euróvezet elnöke és az Eurócsoport elnöke. Ez nagyobb átláthatóságot és hatékonyságot biztosítana a gazdasági döntéshozatalban. Most visszatérnék a kohéziós politika témájára. A múlt hónapban, mint ahogyan önök is tudják, hosszú és konstruktív eszmecserét folytattam a tagállamokat az általános ügyek tanácsában a tagállamok támogatják a kohéziós politikát, és megállapodtak abban, hogy Európában kulcs szerepet kell 2020 után is betöltenie. Nagy örömmel láttam, hogy minden miniszterünk mögöttünk áll. Hát remélem, hogy a pénzügyminiszterek esetében is ugyanez lesz a helyzet. A hetedik kohéziós politikai jelentésre támaszkodtam elsősorban az ottani érvelésem során, ezt a jelentést önöknek is bemutattam, amikor legutóbb itt jártam. A válság Európa gazdaság és társadalmi szövetében nagyon nagy károkat okozott, a kohéziós politika hozzájárulna ahhoz, hogy a tagállamok ellenálló képesebbé váljanak, és jobban szembe tudjanak nézni egy esetleges válság hatásaival. A kohéziós politika itt nagyon fontos szerepet játszhat, lehet, hogy a jelenlegi keretünk túl rugalmatlan, Rugalmasabbá kell tennünk azáltal például, hogy kevesebbe, de szélesebb szakpolitikai területekre összpontosítunk. Ez a rugalmatlanság akadályozza közberuházásokat, és a kohéziós politika nem működhet önmagában, Fontos, hogy kulcsfontosságú strukturális reformok is társuljanak hozzá. Meg kell teremteni mindeközben a reformokhoz szükséges körülményeket is. Az általános ügyek tanácsa két további fontos dokumentumot tett közzé, az egyik az EU határmenti eh, területeire vonatkozik, egy újdonságot vezet be, egy eh, határfókuszpontot, amely tanácsadást nyújt a határmenti tagállami hatóságoknak, hogy megbirkózzanak a helyzetten, illetve megkönnyít az információcserét is. A régó közötti együttműködés kapcsán szeptemberben intelligens specializációs stratégiákat indítottunk el. Ebbe a kezdeményezésbe legalább négy különböző EU-s tagállam különböző érdekelt feleit vonjuk be. Nagyon jó volt a reakció erre a kezdeményezésre. És a jövő héten fogjuk bejelenteni, hogy a kísérleti programban kipályázott sikeresen. Néhány héttel ezelőtt közítettünk továbbá egy jelentést is a városi agendával kapcsolatosan, 12 operán, operatív partnerség jött létre, és különböző programok is társulnak hozzá. Az EU-s szintű koordináció javult. Magától értetődik, hogy az Európai Parlament hathatós támogatása nagy szerepet töltött be, szeretném önöknek ehelyütt megköszönni. A jelentése mellett azt is kimutatta, hogy az Európai Unió fontos szerepet töltött be az ENSZ városi agendájának kialakításában. Kitóban jártam néhány hete, és ott bemutathattam az Európai Unió városi agendáját. Rotterdamban is elmondtam a múlt héten a Városok Fórumán, hogy mennyire büszkék lehetünk erre a városi agendára. Az Európai Beruházi Bankkal emellett egy új tanácsadói szolgáltatást hoztunk létre, amely segíti a városokat abban, hogy beruházásokat tervezzenek és hajtsanak végre rövid idő alatt ez az úgynevezett Orbis, és reméljük, hogy mielőbb innovatív pénzügyi, finanszír, illetve finanszírozási lehetőségekre tud majd javaslatokat tenni. A strukturális alapokkal kapcsolatosan a jövő héten terjesztünk elő új javaslatokat. Eddig úgy gondolom, hogy a végrehajtás nagyon jól működött, és egyre gyorsult a végrehajtás. Közel 300 milliárd eurót érő projekteket sikerült eddig kiválasztani, ez a teljes rendelkezésre álló összeg körülbelül 45%-a. A projektek kiválasztásának szintje körülbelül a 2013-as évhez hasonlatos, hasonlóképpen állunk a végrehajtásban is. Későn indult a végrehajtás, emiatt mindannyian aggódtunk, de most már jól haladunk. December 13-án fogok bővebben beszámolni stratégiai jelentésről, és nagy örömömre szolgál, hogy a jövő héten Strasbourgban is önökkel leszek. Azoknak mondom, akik a jövő héten nem lesznek ott, már most boldog karácsonyt kívánok, boldog új esztendőt. 2018 egy nagyon sűrű év lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenki kellően feltöltődik majd az ünnepek alatt energiával. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos asszony! Most a kérdéseket hallgatjuk meg a koordinátorok részéről. Fanny Sztároly úr, a szó. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy sor került erre az eszmeserére, és tájékoztatott minket az új költségvetési időszakról. rákérdeznék a Görögországgal kapcsolatos állandó előadó a görög téma, témára, és még valamire, amit majd később hoznék elő. Ha visszatekintünk és megnézzük, hogy mi, ért, mi történt, uh, a good debate in the plenary and we did not come forward with a resolution because Of, of the, of the college, uh, that the... Szent Uh, azt látjuk, hogy nem lehet az egész szigetet egységesen kezelni. Az ERDF-en belül most történik erőfeszítés arra, hogy a francia részt megerősítsük, hogy változás legyen elérhető. A Szent Martin szigeti javaslat hamarosan napirendre kerül, ahogy azt Juncker úr is jelezte, lesz egy közös megközelítés, és Érdekelne a biztos asszony szájából, hogy szerinte hol tart ez a dolog, és ha lehetséges, akkor esetleg újabb francia pénzeket lehetne mobilizálni a helyreállítás érdekében. Ennek mi az esélye? Itt van velünk a Martin Szigeti képviselő, úgyhogy annál aktuálisabb ez. Ma reggel gyorsan egyeztettem téma szakértőivel arról, hogy hogyan lehet a strukturális alapokat a reformok szolgálatába állítani. És úgy tűnik, hogy a bizottsági kollégium nem ellenzi azt, hogy a strukturális alapokat reform célokra használjuk föl, akár 100%-ban. De ez a 6% és a 21 millió, amit a tagállamok kaptak, teljesítményhez, eredményhez kötött. És engem aggaszt ez a hozzáállás, én akarok is ebből egy januárban egy szóbeli kérdést csinálni majd a bizottság felé, mert erről soha nem hallottam még, hogy a reformokat így kezeljük, ennyire kinyitjuk a Pandora szerencéjét. A Westfály jelentés is csak azt mondja ki, hogy amely országok teljesítenek, azok gyors pályára kerülhetnek, de most hova lettek ezek a feltételek? Ez engem megijesztett. Mit csinál a bizottság? Az utolsó azonban egy pozitív megjegyzés. Az ön kabinettjétől is tudom, meg a mai egyeztetésből a nemzeti parlamenti képviselőkkel, hogy akár sorra sorra és hajlandó a bizottsága rendeletet újra átnézni, és kigyomlálni belőle a nem működő részeket. Ezt a hetedik kohéziós jelentés kapcsán ezt meg is kellene szerintem tenni. Örülök, hogy a bizottság erre vállalkozik. Áprilisig, az áprilisi plenárisig jó lenne, hogyha hallanánk is valamit arról, hogy mely cikkek merültek föl, és még a választások előtt sikerül-e majd ezt a kigyomlálást megejteni. Köszönöm, Niszteroly úr! Üdvözlöm a Szent Márten szigeti képviselőt. Üdvözöljük a regi bizottságban. És gondolom önt is érdekli most akkor a biztos asszony válasza. Krél asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, önnek pedig azt köszönöm, hogy gyakorlatilag mindig hajlandó eljönni hozzánk, együttműködik velünk, nem először jár itt. Hadd éljek tehát ezzel a lehetőséggel, és kérdezzem meg öntől, hogy az EMU javaslat, amit tegnap fogalmazódott meg kapcsán, ön mit gondol egyes részletekről? mert kolléga helyesen mondja, és én is meglepetten hallom, hogy úgy tűnik, a korábban a parlament által soha nem akart, csak a bizottság által akart tartalékot. Most felhasználná a sikerkritériumok érvényesítése nélkül. Hogy a tagállamok borítékjába beletegye a pénzt kvázi ajándékként. Hát azért eh, ezek a pénzek hozzá vannak rendelve a strukturális fejlesztésekhez. Nem mondom, hogy nem lehet őket felszabadítani, de azt, hogy így hirtelen feltétel nélkül tegyék ezt, az teljesen ellenébe megy annak, amit önök maguk három évvel ezelőtt megfogalmaztak. Az SAS 4 kapcsán pedig örülök, hogy azt mondják, hogy ez az eszköz hatékonyan működött, de engedjék azért meg, miután ott ültem a háromoldalú omnibus egyeztetéseken, és a parlament sok mindent elért a kohéziós politika kapcsán, amit akart, hogy emlékeztessek arra, hogy a bizottság bizonyos százalékát a pénzeknek a láthatóságra fordítaná, amit egyébként én támogatok is, mert nagyon sok polgárnak fogalma sincs arról, hogy egyáltalán létezik olyan kohéziós politika, és milyen komoly eredményeket ért el a kohéziós politika az ő régiójában, de azt is értem, hogy ez egy bizonyos százalék értéket nem haladhat meg. De most meg azt hallom, hogy ebből a technikai segítségnyújtásból mégiscsak 300 milliót mobilizálnak, hát akkor mégiscsak van pénz akkor a visibility package-re is költhettek volna kicsit többet, nem? Tehát valahogy nem áll össze nem a kép a különböző kommunikált prioritások között. Én szívesen gondolkodnék együtt a bizottsággal, de ehhez az is kéne, hogy tehát tájékoztassanak arról, hogy mit is csinálnak, mit is akarnak. Az Omnibus csomag kapcsán konkrét javaslatok hangzottak el, nem tudom, hogy ezekkel mi van, ezek hogy állíthatók párhuzamba, és az SASP eh, eszközről való kommunikáció miért úgy alakult, ahogy. Tehát, hogy a parlament nem kapta meg a szükséges információkat. Biztos asszonyt, tehát arról kérdezném, hogy ennek a részletei hogyan néznek ki. Nasics úr. Nasics asszony. Tomásics asszony. Kérdésem az, hogy hogyan lehetne a jövő jogalkotását a több éves programozáshoz rugalmasan hozzáilleszteni, és mely tagállamok szorulnak rá leginkább az úgynevezett multifundingra, és melyek a pozitívan hozzáálló és szkeptikus tagállamok. Mit lehet tenni a regionális helyi önkormányzatok tudatosság fejlesztési érdekében, és milyen feltételeket kell ahhoz garantálni, hogy a végrehajtás jobb lehessen. Köszönöm, elnök asszony, örömmel vagyok ma itt. Egy kicsit talán pozitívabban tudok fogalmazni a tegnapi javaslatról, mint itt mások, mert ennek azért van egy pozitív vonulata, egy pozitív hangulat kialakításához hozzájárulhat, felgyorsíthatja a strukturális alapok felhasználását. Nyilván kell a jelenlegi rendeleten változtatni, de ennek most megvan a lendülete, támogatottsága, tegyük meg, amit meg kell tenni. Lambert von Nisteroy Máltáról is besz. Who are here in the meeting room. I think uh, the catastrophe hurricane Irma uh, really needs to put a word a hurikán által okozott károk miatt mindenki uh, cselekvési módusba került. Uh, Szeptemberben írtam Juncker úrnak egy levelet, amelyre ő válaszolt is, és abban azt írja, szerinte nagyon is lehetséges, és kellene is további pénzügyi forrásokat mobilizálni. Európának koordinált módon kell fellépni a szemmárteni lakosok status of the French and... holland és francia részének helyreállításához egyaránt. De kérdésem, és erre választ várok, hogy, hogy egy olyan ország, mint Franciaország, meg Hollandia, amelynek nemzeti koordinátora koordinálja a szigeten zajló újjáépítési munkák mindegyikét. Ha ez így van, akkor nem lenne okos egy európai koordinátort is kinevezni, aki megvizsgálná, hogy milyen egymást kiegészítő lehetőségei vannak a bizottságnak és a két tagállamnak. Hajlandók megvizsgálni ezt az opciót, hogy legyen egy európai koordinátor, vagy nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Szerintem egy európai koordinátor szorosan együttműködve a holland és francia koordinátorral nagyon sokat lendíthetne a fellépések hatékonyságán, összehangoltságán, szinergiáján és persze tempóján. Utolsó gondolatom. Szerintem a helyzet jobb, mint egy évvel ezelőtt, de Romániában, az a saját hazájában járva azt hallottam, hogy túlzottak a bürokratikus követelmények, nagyon kicsi az abszorpciós arány, túlzóak a bürokratikus követelmények az ön szolgálataitól is azt hallom, hogy Románia eleshet pénzektől, hogyha nem változtat valamit a saját befogadási rendszerén. Ön, mint kétszeresen érintett személy, bizonyára rendelkezik erre a kérdésre a válaszsal. Itt ugye nem csak a peremrégió kérdéséről van szó, Románia nem peremrégió, az ottani polgárok várják, hogy több és jobb pénz elosztás legyen, és nehogy már Románia legyen az akadály ebben. Mr. Rappe will... Köszönöm szépen. Rappe úr szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Ačiū gerbiama komisárja už. Köszönöm szépen. Biztos asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy ismételten ezt még cserélhetünk önnel. Engedje meg, hogy néhány gondolatomat megosszam önnel. Örülök annak, amit elmondott, arról, hogy az új kohéziós csomag rugalmasabb lesz. De nem tudom, hogy a helyi és regionális önkormányzatok tudnak-e élni ezzel a rugalmassággal, ebben lenne a megoldás kulcsa. Még egy dolog, beszélt a jelenlegi programozási időszak projektjének finanszírozásáról. Elmondta, hogy a projektek felét már kiválasztották, és hát a negyedik év vége felé járunk, már csak három évünk van, de gyakorlatilag félúton vagyunk. És látható az, hogy a gyengébben teljesítő, hátrányosabb helyzetű régiók, régiók esetében a beruházások 80%-a az EU-tól érkezik, és és látható, hogy ugyan nő a pénzmennyisége, de az ezzel kapcsolatos költségek is megnőnek. Nem lehet, hogy, nem lehet, hogy jövőben egy, egy másmilyen mechanizmust kéne erre kidolgozni? Tehát az alapok felvétele, zöggenőmentesebben zajlik, hogy nincsenek túl nagy fluktuációk ezzel kapcsolatban? Aztán határon átnyúló együttműködés, illetve határon, határellenőrzéssel kapcsolatos együttműködés a harmadik országokkal. Erre vonatkozóan milyen tervei vannak? Ez, az, ez a következő kérdésem, és az utolsó kérdés. A kaphoz kötődik ez. Ön szerint a kapnak nem kéne hozzájárulni ahhoz a kohéziós politika egyetem, hogy, külön, hogy csökkenjenek a régiók közötti különbségek? De Máta aztán következik. Eh, Köszönöm biztos asszony, hogy ellátogatott ide. Az elmúlt hónapokban az öt csillagos mozgalom a makrogazdasági feltételekkel szemben kiadott egy nyomtatványt, illetve előbb több kommunikáció, e, illetve elég sok nyilatkozatot is kiadott ezzel kapcsolatban. De a nagyobb rugalmasságot mindenképpen támogatjuk, ezáltal a természetes, természeti katasztrófák által sújtott városok, önkormányzatok hatékonyan tudnak kilábolni ezekből a problémákból. Sajnos egész Európában egy leggyakrabbak ezek a katasztrófák. Hogyan lehet ezt megoldani a strukturális alapokon keresztül? És mindenképpen javítani kéne az ezzel kapcsolatos mechanizmusokat. Tudjuk, hogy a legnagyobb akadály a tanács. Kérem, hogy azért tartson ki, és három dologra figyeljen oda. Egy, nagyobb rugalmasság, teljes rendelkezésre álló összeg megnövelése, illetve a 30 milliós határ eltörlése. Sokszor beszélünk a kohéziós politika láthatóságáról, és gondolom, hogy májusban, júniusban, jövőre lesznek majd ezzel kapcsolatban is javaslatok. Nagyon fontos a kohéziós politika szavahihetősége, de ez nem csak a kommunikáció múlik, hanem azon is, hogy a polgárokat eh, ez mennyire érinti, mennyire érzik ezt magukénak, illetve az összes eh, szerv, hatóság is eh, szerepet játszik ebben. Ön is tudja, hogy a jelenlegi európai partnerségi kódex, kódexet csak formálisan alkalmazzák, tehát valójában a gazdasági és társadalmi szereplők ebben nem érintettek, és a gyors reagáló képesség és kommunikációs készség is sajnos hiányzik ebből a rendszerről, főleg a civil szervezetek esetében, illetve a társadalmi szereplők esetében. Nagyon fontos az, hogy legyen egy exante feltételrendszer, amely kötelező érvényű, amely pontosan meghatározza, hogy az összes érintett félnek mi a feladata a partnerségi kapcsolatban. Szerintem ez a működés ez elengedhetetlen. Ez a többszintes kormányzás vagy irányítás szempontjából mindenképpen előrelépés lenne, és ennek minden polgár csak a hasznát látná. Kérhetjük azt a hivatalos biztosítékot, hogy ezt, ezen elgondolkodnak? Sokan mondják azt, hogy a polgáraink bevonása most sokkal fontosabb, mint bármikor máshol, csak így lehet a különböző régiókat megfelelően fejleszteni. Köszönöm. Köszönöm. Még hárman vannak a listámon. Regis tagok. Novakov úr az első. Thank you very much, Chair. Uh, at the beginning I would like to... Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, hogy ide látogatod beszéltünk arról, hogy, hogy milyen természeti katasztrófák sújtják az Európai Uniót, a portugál katasztrófákról volt legutóbb szó, és hát bizony, ezek nagyon kritikus pillanatok ezeknek az ott élőknek, és Európának ilyenkor is segítenie kell. Engedje meg, hogy néhány agályomnak hangot adjak. A bizottságtól van egy problémám azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan kommunikál a komoly reformokkal kapcsolatban. Ez általában az utolsó pillanatban szokott megtörténni, nyilván jó szándékúak, de hát de úgy látom, hogy a szakpolitikákat egy kicsit sarokba szorítja. Ott van a Connecting Europe Facility, a kohéziós politikából finanszírozzuk. Most ezt is a kohéziós politikából finanszírozzuk. A hét elején volt egy javaslat az ESF reformjaira vonatkozóan. Úgy értem, hogy egyre többen tartanak igényt különböző kezdeményezések kapcsán a kohéziós alapokra. fontos, hogy a kohéziós politika ne adja fel, hanem kitartson. Nem szabad, hogy túlszul a kohéziós politikát. Biztos az, hogy mindig lehet szövetségeseket találni, főleg itt a regionális szakbizottságban. De ehhez bizony be kell tartani a játékszabályokat, főleg a teljesítmény elvűségben. Hogy lehet félidőben, tehát a játék közben megváltoztatni a játékszabályokat? Hogyha elkezdünk egy házat építeni, akkor miért bontjuk azt le félúton, és miért kezdünk el egy újabb ház építésébe? azt hiszem, hogy a kohéziós politikával kapcsolatban még számíthatunk két javaslat a elkövetkezendő hónapokban. Kezdek rettegni. Mire számíthatunk még? Elmagyarázni, mi lenne ez a két javaslat? Aztán 21 milliárdos tartalékot akarnánk felhasználni teljes mértékben, vagy részlegesen, tehát a strukturális reformprogramokra ezeknek a teljesítmény tartalékoknak az egészét felhasználnánk. Hát ezt meg kell beszélni a tanácsnak, az biztos, de szerintem igazából friss pénzt kéne keríteni valahonnan. Ádám úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy ilyen gyakran jár nálunk. Szerettem volna kidomborítani, hogy ez mennyire jó. Ön az imént arról beszélt, hogy hamarosan készül egy jelentés a strukturális alapok végrehajtásáról, amelyben elemzik az eddigieket. Mint ahogyan tudják, én vagyok az állandó tevője a Görögországgal kapcsolatos különleges intézkedéseknek, amelyekre 2007 és 2013, illetve 2014 és 2020 között került, illetve kerül sor. Szeretnék erről jelentést írni. Ugyanis az, amiről annak idején itt döntöttünk, végül pozitív eredményekhez vezetett. Én a kohéziós politikus és strukturális alapok nagy élharcosa vagyok, Különösen most, amikor újra kell definiálnunk ezen szakpolitikákat, és meg kell védeni őket a költségvetési eljárásban. Szeretnék tehát jelentést írni erről a témáról. Jó, hogy ezeket a lépéseket megtettük, mert ez segített Görögországon. A múlt héten, illetve e hét hétfőjén azonban részt vettem egy ülésén a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak, és az a jelentés, amelyet Görögország 2017 májusában készített el, csak két nappal az említett ülés előtt kaptam meg, ez az egyik. És, ez, és nem volt időm sem, de másrésztről meg görögül volt a jelentés, így nem tudtam elolvasni. Sok mindent tudok, de görögül nem. Ami sajnálatos, igen. Mégis lenne hat kérdésem illetve volt hat kérdésem ott a szakbizottságban az illetékes kollégához, és egyetlen egy választ, választ sem kaptam ott a szakbizottságban, ezt a szakbizottsági elnök asszony is meg tudja erősíteni. Ezért egy választigény, szobeli választigénylő kérdést fogok benyújtani, hogy legalább a plenáris ülésen kapjak választ, hogy aztán meg tudjam írni megfelelően a jelentésemet is. És egy további kérdés, jó lenne, hogyha az Európai Bizottság lefordítatná a görög kormány ezen jelentését. Németül, hollandul, angolul, franciául beszélek. Jó lenne, ha ezen nyelvek közül valamelyiken megkapnám a jelentést, mert akkor el tudnám olvasni a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Papadákis úr, öni a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nyugat Attikát ért nagyon súlyos károkat okozó áradások után itt a Regi Szakbizottságban két dolgot vetettünk fel. Egyrészt a szolidaritási alapból kártérítést kellene fizetni azoknak, akik károkat szenvedtek el. Itt a munkavállalókra gondolok. És úgy gondolom, hogy a szolidaritási alapot aktiválni kellene az 1%-os küszöbtől függetlenül. Ez a javaslat azonban elsikkadt. Az elnök asszony beszélt még a karácsonyi partiról is, meg az újévi partiról, de erről egy szó sem esett. Elnézést kérek, hogy itt elrontom a jó hangulatot karácsony előtt, de az érintettek nagyon nagy problémákkal küzdködnek, ezért ezt szóvá kell tennem. Hatalmas katasztrófára került sor, és nem 50 évente egyszer kerül sor ilyen katasztrófára, mert volt már egy korábbi is Evrosz régiójában. és a múlt héten Nyugat-Görögországban kétszer is katasztrofális helyzet állt elő. Ezek a nagyon súlyos károkat okozó áradások gyakran fordulnak elő, Görögországban is leginkább a szegények szenvednek a károktól. Krecó asszony, egy konkrét kérdésem van. Ön elismeri-e hogy a szolidaritási alaphoz kapcsolódó előfeltételek elfogadhatatlanok és működésképtelenné teszik-e azt. A másik kérdésem pedig az, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy segítsünk ezeken az emberen. Ugyanazt a választ adja itt is, mint a plenárison, mint ahol, ahol azt mondta, hogy 2020-ig kell várni, hogy megváltozhasson a szabályozás. Szerintem ez cinikus hozzáállás. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérdés hangzott el, úgyhogy ezért válaszolnom kell. A válaszom pedig az, hogy igen, görögül kaptuk meg az állásfoglalási tervezetet, ezt le kell fordítatni az összes nyelvre, utána tájékoztatni kell a koordinátorokat, követni kell az elfogadott szabályokat, amelyek érvényesek itt a parlamentben. Ez vonatkozik az állásfoglalás tervezetre. Buda úr a következő hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ma itt van velünk. Szeretnék én is kitérni egy-egy témára, néhány kérdésre, Németországban kb. ezer önkormányzati képviselővel találkoztam, beszéltünk az európai pénzek lehívásáról, tudjuk, hogy Romániának ezzel gondja van. Indokként többek között azokat a nagyon nehézkes eljárásokat azonosítottuk, vagy okként, amelyek nálunk megtalálhatóak. Vannak olyan önkormányzatok, ahol nagyon súlyos a helyzet. Egy helyiségben például 35 ezeren élnek, de nem tudtak erőforrást biztosítani arra, hogy helyi erőforrást, hogy felújítsák a helyi kórházat. Felvettük a kapcsolatot helyi vállalkozásokkal is, hogy lehetővé tegyük közösen a kórháza, kórház felújítását, de sajnos semmilyen lehetőség nem adódott. Másodszorban az úgynevezett energiahatékonyság a középületek energetikai szanálására is vannak európai pénzek, európai források. Ugyanakkor léteznek szabályok, amelyek meghatározzák, hogy ezt a pénzt csak az állami működtetésű fűtési ö, rendszerek fejlesztésére lehet használni, de Romániában ilyen nincs akkor miért, határ, miért határoztak meg ilyen előfeltételt? Aztán harmadsorban sokat foglalkozunk az Agriszak Bizottságban is például a vidék elnéptelenedésével. Főleg, ami a vízellátást és a szennyvízellátást illeti, vannak erre vonatkozó lehetőségek, de a polgármesterek jelezték nekünk, hogy nem tudták hasznosítani a lehetőségeket, nem tudtak élni velük, mert legalább 2500 ember számára kellene egy-egy projekt kapcsán biztosítani a vízellátást. Romániában azonban rengeteg olyan község van, amely nem rendelkezik ilyen magas lélekszámmal. Ezek a rendelkezések is, tehát ismét csak nem célzottak, illetve nem érik el a célközönséget. Ezek a pénzek tehát rendelkezésre állnak, de nem lehet őket lehívni a kapcsolódó előfeltételek miatt. Ez, azt, ez pedig azt jelenti, hogy várhatóan fokozódik majd az elnéptelenedés a vidéki területeken. Köszönjük szépen, mondja az elnök, ha nincs további kérdés, akkor én magam is szeretnék egy kérdést megfogalmazni. A re- re- regiszakbizottságbeli kérdések kapcsán merült fel bennem ez a kérdés. Ön már elmondta, hogy néhány hét múlva vár, várhatóan megjelenik a végrehajtásról szóló jelentés. A jövő héten, igen, láthatjuk, hogy az Európai Bizottság eh, az elmúlt hetek során nagyon sok kezdeményezést indított útjára. megpróbáljuk kialakítani a parlament, és főként ennek a szakbizottságnak az álláspontját. A hetes kohéziós jelentéssel kapcsolatosan egy külön jelentést készítünk, és ezt szeretnénk alapként felhasználni a kohéziós politika 2020 utáni jövőjére vonatkozó ajánlásainkat illetően. Részt veszünk különböző rendezvényeken, amelyeket különböző szinteken szerveznek meg, és általában itt az ágazatok érintett ágazatok sokszor nagyon határozott véleményt fogalmaznak meg, szükség van finanszírozásra, pénzre van szükség, mondjuk ki úgy, ahogy van, és a pénz egyetlen forrása a kohéziós politikai csomag. Novakov kolléga kérdését gondoltam tovább. Terveznek-e bármi nemű kezdeményezést a több éves pénzügyi keret elindításáig, és mit gondolnak, hogyan tudjuk aktívan elősegíteni a folyamatot, hogyan tudjuk, hogyan tudunk hozzájárulni a jövőbeni kohéziós politika kialakításához. Nagyon jó, hogy megvan a tanács támogatása, de tudjuk, hogy a tanácsban is rengeteg féle érdek érvényesül, illetve ütközik, Hajlandók vagyunk egy kez, bármely kezdeményezést támogatni, hajlandók vagyunk részt venni a munkában, és ma a koordinátorok ülésén is meg fogjuk vitatni a következő lépéseket, de tudná adni valamiféle információt ezzel kapcsolatosan? Ez az utolsó kérdés, most pedig megadom a biztos asszonynak a választ. A, a szót. Thank you. Thank you very much for... Uh, Köszönöm szépen ezt a kérdést sort. Bizonyos fenntartásaikkal, aggodalmaikkal együtt érzek. Ahogy az elején is már elmondtam, ugye most az utolsó fázisban vagyunk az új MFF véglegesítése előtt, és elnökasszonynal egyetértve ön diplomatikusabban fogalmazott, mint én, hát mindenképpen szükség van a közös fellépése, erőfeszítéseink összehangolására az érintettek összerántására, hogy meg tudjuk tőlük velük, hogy ami ennyi millió ember életét érinti, az, az hogy nézze majd ki a jövőben. A kérdések sorrendjében próbálok válaszolni, de közben elmondanék néhány saját véleményt is, illetve üdvözölném a magam nevében is a Saint-Martini Martin, Martin képviselőt. Találkoztam a francia régió elnökével, a francia gajánai elnökkel, ugye ő látja el a többi domtom felügyeletét is a térségben, és Macron elnökkel is volt alkalmam egyeztetni a külső régiókról, mert Csin úr is részese volt ennek, aki most ugyan nincs itt, de ezekből az egyeztetésekből az derült ki, és minden nap tanulok én is valamit, hogy meglepetés volt számomra azt látni, hogy Szent Márten hollandiai része, nem az Európai Unió része. Hát ez ugye bonyolultá teszi a helyzetet, hogy csak a francia rész uniós terület. Azon túl, hogy Európai Unió ugye egyből együttérzésért, de tanulságot és sürgősségi támogatást nyújtott a karib térségnek, ezen túlmenően azon is elkezdtünk egyből gondolkodni, mind a holland, mind a francia féllel azon, hogy hogyan lehetne például gyorsan felállítani egy műholdas információs rendszert. Juncker elnök úr, a holland miniszterelnök egyeztetett erről, és a bizottság sürgőségi szolgálata 24 órán belül ott volt a helyszínen, és valamennyi tagállammal összehangolt fellépést valósított meg a kármentés, a helyreállítás területén. Az Interreg program is használható az újjáépítéshez. Szemmárta leg nagyobb részén, de a holland részeken ugye nyilván nem lehet ezt használni, viszont ö, mégis az interregből 3 milliót úgy tudunk alakítani, hogy erre a célra fordítódjon. New Yorkban volt egy donor fórum a karib térség helyreállítása érdekében, Mimica kolléga mintegy 300 millió euró további fejlesztési, támogatási pénzt ajánlott föl. Az Irma és a Maria hurikánok kapcsán. Ön tényleg úgy gondolja, hogy európai koordinátort kéne kinevezni ott? Ha erről meggyőzően tud érvelni, én megvizsgálhatom, vagy megvizsgáltathatom a kérdést a szolgálataimmal. Nagyon sok eszköz mobilizálódott, most az Interreg az hozzánk tartozik, van, ami a Defcohoz tartozik. Jó, nem zárom ki, hogy esetleg hasznos lehet egy, egy közös munkacsoport, amelyben persze a német, a holland és a francia érintettek is ott ülnek abban mindenképpen igaza van, hogy az európai fellépésnek összehangoltnak kell lennie, és talán lehet még összehangoltabb a sziget mindkét felén. A holland és a francia félnek is jobban együtt kéne működnie. Van köztük együttműködés, de ezen lehetne javítani. A bizottság részéről mi mindent megteszünk azért, hogy ezek az együttműködési szálak működjenek, kialakuljanak, hatékonyan működjenek, és persze nem felejtjük el Szemmárten ügyét, a jövőben sem, ez a helyreállítás nem zavarható le néhány hónap, év alatt, ez egy hosszú távú megoldást igénylő kérdés, napirenden tartjuk a jövőben is, még nem volt alkalmam a szemártani képviselővel beszélni, de szívesen leülnék vele egy 10 percre most az ülés után, hogyha ő kívánja ezt. És ahogy mondtam, a francia gajánai vezetőkkel, a francia rész vezetőivel volt alkalmam találkozni, az ERDF embereivel is egyeztettem, tehát kezd összeállni a kép, vagy hát összeállt a kép és mindent megteszünk, hogy a szolidaritás jegyében járunk el a jövőben is. A konkrét helyi segítségnyújtás ügyében és a két háttér tagállam segítése ügyében is. Ami az IMI út illeti, Van Nisztelói úr és Krél asszony is említették a problémát. A tegnapi csomag egyik kiemelkedő pillére, eleme a regionális politika. Eddig ennek nem volt igazán jelentősége, de most a CPR figyelemevétel révén és a strukturális reformok szükségessége miatt a regionális politika felé tékelődik relatíve, ennek lesz egy önkéntes és egy kötelező vonulata. A javaslat tehát megszületett, és várjuk a konstruktív együttműködést a jogalkotás területén is. Tomasics úrnak válaszolnék. A multifunding ügyében. Olyan sok jó példánk van már, ezeket érdemes lenne jobban felhasználni. és a szinergiák teljes körét kihasználni a következő javaslatban. Ezért ez az omnibus javaslat, amely az utolsó fázisába jutott, és állítólag jövő héten lesz az utolsó háromadó egyeztetés, és megegyezés születik, majd az alapok egymással való kombinációját megkönnyíti a tagállamok számára. hogy megfogható dolgokat lehessen általuk elérni. Az ön által említett eszközt a tagállamok csak nem régóta használják, bár már a 2007-13-as időszakban voltak ilyen pénzügyi eszközök, de csak két, két ország nem hajlandó ilyeneket használni, őket is próbáljuk meggyőzni. mert minden elemzés azt mutatja, hogy a 2014-20-as időszakban befektetett minden egyes euróhoz három-négyszeres szorzóval ö, lehetett további pénzeket mobilizálni. Ez a Marshall tervhez hasonló működés. A Marshall terv a második világháború után ugyanígy működött. Mellesleg még mindig vannak a Marshall tervnek ma is működő részei, tehát nem a történelemről beszélünk, hanem arról, hogy amit akkor egy összegben az USA felajánlott, az nagyon sok további pénzt, alapot, embert, vállalkozást mozdított meg, amelyek még mind a mai napig építenek, helyreállítanak, jobbítanak. Ugyanígy kell gondolkodni erről is, de ehhez persze egyfajta administratív kapacitásra is szükség van, a megfelelő szakértelemre. Ön ugye horvát. Ismerek néhány nagyon ügyes horvát minisztert, akik ebben járatosak és jól használják az eszközt. Akik már megértették, hogy miért van szükség pénzügyi eszközökre. A jobb végrehajtáshoz szorosabb együttműködés kell, ahogy mondtam. Az MFF tárgyalások májusig tartanak, reméljük, hogy miközben az új joganyagról és összegekről beszélünk, ez is javulni fog. Az ex ante feltételességeket, feltételeket mindenképpen elvárjuk, hogy teljesítsék a résztvevők, bár ezek ki lesznek vezetve később, egyes országokban nem is lett volna hulladékkezelési pénzügyi stratégia, hogyha ezeket az ex ante feltételeket nem érvényesítjük. De talán a jövőben már nem lesz ezekre annyira szükség, ez egy tanulási folyamat részeként értelmezendő. Nem kell minden programozási időszakban új ex ante feltételeket szabni, a rendszer működik, és hát monitorozza az elért eredményeket. Van Miltenburg úr kérdéseire azt hiszem válaszoltam. És hallottam, amit mondott, elmondom majd a bizottságban a felvetését ugye, hogy legyen egy francia, egy holland nemzeti koordináció koordinátor, és hogy legyen egy európai bizottsági koordinátor is. És esetleg általa új pénzek mozgósíthatók, ezt Mimica biztosan kell megbeszélnem, de nem zárkózom el tőle. A román helyzettel kapcsolatban most egy kicsit ugye kettős funkcióban vagyok itt, vagy egymásnak önellentmondó két funkcióban. És akkor át is térnék Romára, hogy akkor a kolléga úrnak megfelelően válaszoljak. Kolozsvárot Buran úrral közösen látogatást tettünk. Nagyon hasznos volt a dolog az Európai Unió ugyanúgy, mint más tagállamokat is, Romániát is támogatja ezeken a területeken, de sok múlik azon, hogy a helyi regionális önkormányzatok mennyire képesek ezeket a segítségnyújtásokat abszorbálni. A végrehajtás száz százalékig a helyi szereplőkön múlik. 2007 és 2013 között az állami hatóságok mindent megtettek, hogy növeljék az abszorpciós kapacitást, kicsit már túl sokat is, tehát bizonyos közlekedési projekteket utólag engedélyeztek. Több közlekedési projekt akkor csak elkezdődött, de nem fejeződött be. Most arról számolhatok be, hogy több ezek közül azóta már befejeződött sikerrel az új tagállamoknak általában, és így Romániának is fel kell fogniuk, hogy a kohéziós politika esély, és élni kell vele. ...2007 és 13 között 80-91 százalékos volt a közlekedési ágazatban az abszorpciós arány, de a közlekedési ágazatban ennél alacsonyabb volt, tehát ott tényleg voltak gondok. ez nem csak Romániában, hanem más országokban is a közlekedés volt a problémás téma. Ezek a projektek lassan valósultak meg. Kiderült, hogy fel kell gyorsítani a végrehajtást sok témában, hogyha időben fel akarjuk használni az összes lehetséges konverziós pénzt. Romániában stabil növekedés van, de a politikai instabilitás, tehát gazdaságilag stabilitás van, a politikai instabilitás időről időre problémát okoz. Bulcs asszony azt mondja, hogy ő már hét különböző román közlekedési miniszterrel találkozott életében, ami ilyen rövid idő alatt talán egy kicsit túl sok. És önök is jól tudják, hogy a román rendszer akreditált, tehát elvileg jól kell működnie. Az első pénzek, kifizetések a nagy projektek ügyében is most elkezdődtek. December 18-19-én ismét Romániába látogatok, és remélem, hogy Mika miniszterrel több programról dönteni tudunk, és alá tudjuk írni a közös megállapodásokat. Mr. Burgurnak más szempontból is igaza van, Én nem zárkózom el egy elfáncsolt várba, mint biztos. Gyakran találkozom polgármesterekkel. Rotterdamban éppen 600 polgármesterrel találkoztam egyszerre. A városi fejlesztési programok témájában. A városoknak nagyon fontos és egy növekvő szerepe van a regionális fejlesztésben. Most már ők kapják ezeknek a pénzeknek a 20%-át, ez 2,3 milliárd eurónak megfelelő összeg. Ami a konkrét problémákat illeti ebben az vonatkozásban, amelyekre önök is rákérdeztek, tárgyalok a saját szolgálataimmal, és ha megengedik, akkor írásban válaszolok majd. 115 millió euró áll rendelkezésre az új egészségügyi és kórházrenovációs programokra, de hogy ezek mobilizálhatók lehetnek-e, ez megint csak a helyi egészségügyi minisztertől és a helyi önkormányzatoktól is függ. Nem úgy működik már a dolog, mint mondjuk Németországban, hogy a Bundesland kapja a pénzt és dönthet róla, hanem itt most már a legalacsonyabb szintig vizsgálni kell, hogy a szubszidiaritás érvényesül egyfelől, másfelől megvannak a helyi kapacitások a programok végrehajtásához. Wittenburg úr jól mondja, hogy az elmaradott térségek nem kizárólagos prioritást jelentenek, de azért számomra mindig is nagyon fontos volt, hogy ezeket az igazságtalanságokat valahogy próbáljam orvosolni, és sok európai nemzetközi fórumon tárgyaltam már arról, hogy a strukturális elmaradást mutató térségeket Lengyelországban például, ilyen periférikus térségekben külön meg tudtuk támogatni, és ugyanez Romániára is érvényes. Megállapodtunk Rovana Plummal, aki a regionális programok felelőse, abban, hogy megfejeljük 50 millió euróval az eddigi erőfeszítéseket, és szakemberek bevonásával, a, ö, tudományos szakemberek bevonásával segítjük a programok befejezését nem mindig könnyű egy olyan országban, mint Románia partnerségi kapcsolatokat kialakítani. De most ugye van egy pár jó példánk, és ezeket próbáljuk elterjeszteni. A 200 vagy 2500 lakosság számú lakossági populációs feltétel, ez nem európai kitaláció. Saját kisebb hazámban, Kolozsvárat értem meg azt, hogy 10 percig esett a jégeső, és utána egyből áramkiesés volt. És akadozott a zivóvíz ellátás. Sok még kisebb helyen még nagyobb gondot okoz. Egy apró természeti probléma is. A 21. században megengedhetetlen, hogy Európában legyenek olyan települések, amelyek egy vihar után elvesztik a víz és elektromos ellátottságukat. Szerencsére Romániában ugye van elég jó minőségű ivóvíz, de azért azt is látni kell, hogy a vidéki, gyakran nyomorúságos körülmények miatt egyre több fiatal költözik el a vidéki térségből. Sok vidéki faluban 60-70 év az átlag életkor. Alig lát az ember fiatalokat. És hát ez nyilván ezért is van így, hogyha az infrastruktúra ennyire gyenge lábakon áll, akkor sokan menekülnek. Tehát valamit tenni kell ezekért a lemaradott régiókért. Itt egy kis, kicsit önellentmondás is van nálunk, mert állandóan az urban agendáról beszélünk, a városok növekvő szerepéről, és tényleg az emberek 80%-a városokban él, na de ha továbbra is a városokat támogatjuk, akkor ezzel az elvándorlást még jobban erősítjük. Tehát szerintem, miközben a városok is fontosak, vissza kéne nyúlni a valódi vidékhez, és érdemben támogatni nem csak a helyi mezőgazdákat, hanem a helyi infrastruktúra fejlesztést is. Nos. Beszélünk arról, hogy a programos időszak 6 év, nem három évet nem három évet kell figyelembe venni, hiszen van egy N plusz 3-as szabályunk, tehát 2023-ig van még időnk. Amennyiben a jövőről beszélünk, de azt gondolom, hogy mindenképpen le kéne egyszerűsíteni a szövegeket. Említették az Exante feltételrendszert is. Az imént, említ, az imént mondtam el, hogy a tagállamok Nak nem szabad az időt elvesztegetni, hanem azonnal meg kell valósítani a különböző szövegeket, jogszabályokat. 2020-ig minden jogszabályt el kell fogadni, hogy ne legyen több, több késlekedés ezzel kapcsolatban. A többszintes irányítás vagy kormányzás az egész szakpolitikának a lényege, Tudom, hogy Olaszországban vagy más tagállamokban is ez nem jelent hagyományt, mint például ahol, ö, ellenkezően Hollandiában, ahol az összes véleményt figyelme vesznek, de remélem, hogy azzal az hatóságok erőfeszítést tesznek, hogy egy jó stratégiát kialakítsanak a régiók számára. Szolidaritási alap, ismerem a problémát. Tudom, hogy milyen frusztrációkkal rendelkeznek az emberek, mi is. Erre visszatérek, amikor majd papadaki úrnak fog válaszolni. Damát asszony, az új MFF javaslat kapcsán hadd mondjam el azt, hogy szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy a szolidaritási alap, szolidaritás, szolidaritási alap feltételeit átvizsgáljuk, felülvizsgáljuk. Papadakis úr, én nagyra becsülöm önt, de szerintem egyáltalán nem fair azt mondani, hogy Görögországgal, szempont, hogy Görögországgal szemben én cinikus vagyok. Volt ott, voltam ott, vagy tízszer, tizenkétszer, 12-szer, meghallgattam őket, és külön Görögország miatt a rendelettől eltértünk. Egyébként az árvize kérdésében Ciprász úrral péntekben egyeztettem, és nem 2020-ban, hanem már most áprilisban lesz egy változtatás, költségvetési változtatás, vagy májusban, és ezután a jogszabályt és a rendeletet is meg tudjuk változtatni, pont Görögország miatt. A, épp azért van erre vonatkozó jogszabályunk, mert a parlament és a tanács ezt elfogadták. Nem a bizottság fogadta el, hanem az Európai Parlament és a tanács, fogad, ők fogadták el ezt a, ezt a plafont. Tudom, hogy Attikában nagyon sős gondok vannak, de hát önök fogadták el a jogszabályt. Attika a leg, egyik leggazdagabb régió Görögországban, és azt gondolom, hogy az európai válasznak, választ össze kell hangolni a görög válaszra. Elnézést, hogy Elnézést, hogy ilyen keményen fogalmazok, de szerintem nem tisztességes öntől, hogy ezzel vádol engem és minket, felszabadítottuk a likviditást, a tagállamok nem álltak mellénk, de mi ennek dacára elfogadtuk azt, hogy felszabadítjuk az összes tartalékot, a Thessaloniki metró hálózat fejlesztése is például, ez is eh, emiatt eh, jött létre, tehát a görögök napéra van, vagyunk hatással, és nagyon is komolyan veszük a természeti eh, csapásokat de nem egyik napra másról tudjuk megváltoztatni a rendeletet, vagy attól eltérni. Egyébként most jöttem haza, vagy most jöttem vissza Portugáliából, és láttam, hogy Madeirán és máshol az erdőtűzek milyen pusztítást végeztek. Nem mondhatja azt, hogy nem vagyunk szolidárisak. A polgári védelmi mechanizmust dolgozzuk most át. Az a célunk, hogy minden sokkal gyorsabban, rugalmasabban történhessen, de a tagállamokkal is egyeztetni kell még egyszer szeretném részvédemet nyilvánítani. Cipras miniszterelnök is, eh, Juncker úrral is, a görög miniszterekkel is egyeztettem, megpróbáljuk megvizsgálni minden lehetséges szempontból a rendeletet, hogy hogyan segíthetünk Görögországnak. Amennyit, amit csak tudunk, megteszünk. Még egyszer, Görögországnak egy 1,3 milliárdos allokációja, amit eddig nem használtak fel, ez klímaváltozással kapcsolatos. Hogyha lennének projektek Görögországban, már holnaptól igénybe lehetne ezt venni, hogy pénz van. Ezt Görögország kapta. Nem pénzkérdés. Csak jó projektek ellenének. kockázat megelőzés a cél, és tudom, hogy nagyon sok a természeti katasztrófa, de szerintem a kockázat megelőzése sok mindent el lehet érni, és talán el tudjuk venni Görögországot arra, hogy egy külön stratégiát dolgozzon ki. Ezt korábban megtette volna Görögország, akkor sok, sok tragédiát már megelőztünk, elkerültünk volna. Ami Görögországban tragédia, az mindenki számára tragédia, ugyanez vonatkozik Portugáliára is. Mindent tényleg megteszünk ami tőlünk telik. Már júniustól kezdve szerintem a szolidaritási alapfeltétel rendszerét közösen át tudjuk majd dolgozni. Ez remek alkalom lesz arra, hogy elgondolkodjunk az eddigieken, és azon, hogy hogyan lehetne a szolidaritási alapigénybevételét megkönnyíteni. Boda úrnak már válaszoltam, véghez vitel, végrehajtás, megvalósítás kérdése. A legfrissebb számadatok azt mutatják, hogy végre utazó sebességbe jutott a megvalósítás aránya, tehát fél távnál járunk, és gyakorlatilag ugyanez vonatkozott az előző tervezési időszakra, 2007-2014-re. Egyébként december 13-án fog -e ezzel kapcsolatban elfogadni majd a bizottság egy anyagot. Csalódott vagyok, hogy a programok kiválasztása a kifizetéseknél nem tükröződik. A új holland gazdasági miniszterrel beszélgettem, és meglepődve hallotta azt, hogy a kifizetésekkel nincs baj olyan szempontból, hogy megvan a Hollandiának odaítélt összeg. Önek nem tudom, hogy magán vagy állami összegből kezdték el, tehát saját pénzzel kezdték el ezt a, ezeket a projekteket, de nekünk megvan a pénzünk, csak nem kérték ezt, nem hívták ezt le tőlünk. Várjuk a kifizetendő számlákat. az Európai Parlamentben 2014-20-ra elég későn fogadták el a jogszabályokat, és a hatóságoknak ugye át kellett állni az új jogszabályokra, és utána el kell kezdeni a projektek fel, előkészítését, de elmondható, hogy az elmúlt évben nagyon megnőtt a végrehajtás aránya, úgyhogy ledolgoztuk a kezdeti késlekedéseket. 2014-20-as időszakról beszélünk, de még van hat évünk 2023-ig a említett szabály miatt. Novakov úr, szeretném megköszönni az észrevételeit. föltett egy kérdést a tartalékkal kapcsolatban. Most a jövőben várjuk a regi véleményét az ilyen típusú kérdésében, és ha tudom, akkor a hetedik, ha jól tudom, akkor a hetedik kohéziós politikával kapcsolatban is készítettek egy jelentést. És eh, Novakov úr elnök asszony, eh, számítunk a bolgár elnökségre, és szeretnénk mindent megtenni, hogy eh, ez a szakpolitika érvényesüljön. Jó, hogy jó, hogy a miniszterek az oldalunkon állnak, de hát meglátjuk, hogy mi történik majd Szófiában, ahol Ötinger úr a pénzügyminiszterekkel találkozik majd. A szolidaritási szolidaritási alaptémában már válaszoltam. Szubszidiaritás elvén működik az egész rendszer, és a társjogalkotók úgy döntöttek, hogy a szolidaritási alapot akkor kell felhasználni, hogyha a tagállam egyedül nem lenne képes a katasztrófát, katasztrófa során kialakult helyzetet kezelni. Amikor két és fél évvel ezelőtt felülvizsgáltuk ezt a kérdést, ezt a szolidaritási alapot, akkor új plafonokat alakított ki a parlament és a tanács májusban azt hiszem közösen el kell gondolkodnunk, el kell erről kezdeni beszélgetni, mert nagyobb mozgástérre van szükség. Ez számomra nyilvánvaló, egyetértek önökkel, de nem kell ezért vádaskodni. Egy oldalon harcolunk. Görögország és a külön intézkedések. Arimon úr, köszönöm a munkáját. A görögországi különintézkedésekre vonatkozó módosítók alapján elmondható azt, hogy a görög hatóságoknak egy jelentést kell készíteni, amit a bizottságnak címeznek, hogy ezeket az intézkedéseket hogy eh, hajtották végre. begyújtották a görög hatóságok ezt a jelentést, megkaptuk, gondolom önök is megkapták, folyik a fordítás, amint megérkeznek a fordítások, ezt elküldjük. Mindannyiunkat nagyon érdekel, hogy mi áll a jelentésben, és szeretnénk, hogyha Görögország tudna haladni, fejlődni. Az előző időszakban 181 projektet választottunk ki, mi szerettük volna most koncentráltabban foglalkozni az igazi szükségletekkel, úgyhogy csak 18 projektel koncentrálunk, például Tesszaloniki metró, és ezeknek a végrehajtását, megvalósítását szeretnénk felgyorsítani, és amint megszületik a német és egyéb fordítás, azt eljuttatjuk. Lova asszony, szeretnék köszönetet mondani ezért a mai találkozóért. Köszönjük az önök támogatását, a frakciók támogatását. A jövő év első része lesz, azt hiszem, a legnehezebb időszak. Sokkal jobban kéne együttműködnünk májusig, mint eddig. Aztán jövő év elején lesz majd a régiók hete, a jövőről fogunk beszélni. Az MFF-ről fogunk beszélni, egy konferencia kapcsán, január 8-án, 9-én, az első nap az MFF-ről lesz szó. Négy napos lesz ez a konferencia, és természetesen a kohéziós politika jövője mellett fogok majd érvelni. Mondom, január 8-a, 9-e, Remélem az önök szakbizottság is képviselteti magát. Május előtt próbáljuk elérni azt, hogy nagyobb legyen a láthatóságunk, és nagyon fontos az, hogy a szakbizottságok is segítsenek ebben, a régiók bizottsága, illetve az Európai Parlament is részt vesz ebben. A kohéziós politika 30. évfordulóját ünnepeljük majd májusban. Ez egy fontos pillanat lesz majd számunkra, meg tudjuk mutatni, hogy mit értünk el a különböző tagállamokban ez alatt a 30 év alatt, mióta a szolidaritásnak eme megnyilvánulását eh, elkezdtük gyakorolni. Több eseményt is szervezünk ezen témában, de március 31-én lesz a legfőbb nyitó esemény. Mindenkit szeretettel meghívok erre. CRS. Krél asszony tett fel egy kérdést. Dombrovskis úr tárcájához tartozik ez, ha jól tudom. Az európai költségvetés marzsából származik a finanszírozás. Köszönöm még egyszer. Jó hetet, hétvégét kívánok mindenkinek. Strasbourgban találkozunk ismét. Köszönöm az együttműködést, köszönöm. You, thank you, Commissioner. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak. Uh, I hope we'll see each other in Strasbourg. Köszönöm szépen, remélem találkozunk Strasbourgban. Remélem sikerül lezárnunk az omnibusszal kapcsolatos munkánkat, ami a Regi Szakbizottság kizárólagos illetékességét illeti, remélem jól zárul ezzel az év. Köszönöm szépen, hogy itt volt, várjuk Önt a következő ülésünkre, most pedig lezárom az ülés ezen részét, a koordinátorok ülésével folytatjuk, sajnos tolmácsolás nélkül, mert kifutottunk az időből. Köszönöm.